get killed uh, cause. És van egy olyan kurzus része, hogy hogyan kerüljük el azt, hogy megöljenek minket. Hogyha a hírszerzést összehangoljuk, és a rendőrségen belül elérhető információkat, akkor az történik, hogy a hírszerzés minősége sokkal jobb lesz. Tehát szorosan együttműködünk NATO-val, ISAF-val, rel és az amerikai haditengerészettel is. Délen vannak jelenleg, délen állomásoznak. Aztán, hogy hogyan biztosíthatjuk a kommunikációt, különösen a bűnöltözés és a polgári támogatás egységeiben. Nagyon fontos, hogy megtanulják, hogy az utasítási rendszereiket úgy hajtja, hajtsák végre, ahogy az el van rendelve, és mert jelenleg legtöbben csak a belügyminiszter parancsára reagálnak. Sőt, a belügyminiszternek kell lét, um, aláírni a képzési kurzusokat is. Ez nem így kellene, hogy folyjon kell, hogy legyen egy láncolat, legyen egy parancs, beindul a láncolat, és végrehajtja az ember a megbízást. De a négy rendőrségi pillért az afgán rendőrségen belül a polgári rendőrség, a bűnmegelőzés, a határellenőrzés, és maguk a védelmi erők. támogattuk a választásokkal kapcsolatban említettem az acélgyűrűt Kabul körül. Egy ö, vízesés programot, amelynek ke- keretében körülbelül 20 ezer rendőrt képeztünk ki a választás sokig, augusztus 20-ig, akiket arra képeztünk ki, hogy mi a demokratikus rendőrség, felelős, rendőrség felelőssége aztán, hogy kiértékeljük, hogyan folytak a választások. Morion tábornok is támogatott minket, ő az EU monitorozó küldetésének volt a feje, és északon, nyugaton és Kabulban azt tapasztaltuk, hogy a rendőrség nagyon jól abszolválta a feladatot, délen és keleten kis problémák merültek fel, főleg biztonsági kérdések miatt de meg kell, hogy mondjuk, sok rosszat hallunk magukról, sok rosszat mondunk, de ezen a napon, augusztus 20-án nagyon jól teljesítettek. És ugyanezt történt most hétfőn is, amikor Kabulban a támadás történt. Az AMP és az ANA voltak a támadás mögött, és az ISAF és a NATO nagyon jól végezték a munkájukat. Nem tudom, van még időm? Most azt szeretném, ha egész Afganisztának kiterjedne ez a misszió. Nem akarom, hogy kabuli misszió maradjon. Fedje le egész Afganisztánt de ehhez szükségünk van az önök segítségére. Kabulon kívül el kell helyeznünk a tiszteket, biztosítanunk kell a biztonságukat. Szükségünk van az egységekben, emberekre, és rugalmasságra is szükségünk van, főleg a tagállamoktól. Jelenleg Kabulba küldik a tiszteket, és a környékére. Tehát vannak elérhető szálláshelyek, de más provinciákban is szükségünk van erre. Van néhány ország, három vagy négy, akik elég rugalmasak de a többi politikai okoknál fogva, és tudom, hogy ez problémás lehet, de szükség van a rugalmasságra, mert a polgári rendőrség és a bűnüldözési ág számára szükség van, hogy fejlesszük, mert ha ez nem sikerül, akkor a PTVS nem végezheti el a munkáját. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de most az történt, hogy az EU-ból, egy misszióból a mit néhány tagállam be akar záratni, le akar állítani, mert azt mondják, hogy nem megbízhatóak, Hát, én most azt mondhatom, mi tudunk tenni valamit, de többet nem, mint amit megígérünk. De ha van szálláshely, ha van emberünk, ha van rugalmasságunk, akkor egész Afganisztában megvalósíthatjuk a célkitűzéseinket, kétségtelen. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólásokat amit mindenképpen hangsúlyozni kell, természetesen köszönetünket kell kifejezni, hogy eljött, és ugyanakkor tisztelettel is kell adóznunk, mert az EU-pol misszió, hogyha szükséges, és a különböző afganisztáni fellépéseket jogosan kritikák is érik, mégiscsak el kell mondani, hogy azért az ön szaktu, önök szaktudását és az ön és ahogy ezt a missziót vezeti, azért az mindenképpen dicséretes, és szerintem ezt el kell ismerni, hogy nagyon nehéz körülmények között végzik feladatukat. És mielőtt uh, rátérnénk a különböző hozzászólásokra, engedjék meg, hogy nagyon röviden, uh, de közvetlenül kérdéseket tegyek fel. Mindig van egy bizonyos frusztráció az unió szintjén, amikor azt látjuk, hogy minden erőfeszítés ellenére, amit Afganisztánban különböző nemzetközi szereplők tesznek, mégis eléggé szélszórtan jelenik meg tagállami, bilaterális vagy nato belüli fellépésekről van szó, hogy az Egyesült Államokkal együtt, valamikor egyoldalú fellépés van tehát mindenképpen frusztrációt okoz az, hogy nagyon korlátozott az EUPOL misszió mennyiségileg, és a nemzetközi erőfeszítésekhez képest is. E a számos nemzetközi jelen lévők, akiket ön említett, mindazokkal, akikkel önöknek is egyeztetni, együttműködni kell, Továbbá a komplexitása és a rengeteg különböző intézmény, afgán intézmény, különböző hírszerzés és a különböző rendőri egységek, amelyekkel dolgozniuk kell, az az emberek a benyomása, hogy az ember legszívesen azt kérdezné, hogy észszerű-e, hogy egy ilyen alacsony létszámmal vagyunk ott jelen, és egyáltalán lehet egy ilyen alacsony létszámmal bármit elérni? Mi a hozadott érték, amit ad ez az EUPOL misszió, összehasonlítva a NATO vagy az egyéb amerikai és egyéb egységekkel szemben, akik ott képzést és egyéb tevékenységeket végeznek. Tehát mi az, ami érvel amellett, hogy az EUPOL misszió továbbra is folytatódjon, milyen hozzáadott értéket ad ez. És most átadom akkor a szót Berman kollégánknak, aki a delegációnak a tagja, majd pedig a különböző koordinátoroknak fogok szót adni. Hogyha lehet, akkor összefogottan és röviden, hogy mindenki azután majd szóhoz juthasson. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Angolul fogok én is beszélni, így akkor le is veheti kollégánk a fejhallgatót, talán ez így e, egyszerűbb. E, Jukai érdekében teszem ezt angolul. Nagyon ö, rövid idő alatt ö, sikerült ö, az EUPOL-nak megadni azt a struktúrát és azt a ö, az alapot, ami kellett a működéséhez, és szerintem ez tiszteletet érdemel, mert tudjuk, hogy nagyon nehéz munka volt. Az Európai Parlamentben nagyon nagy a konszenzus azt illetően, hogy az önök misszióját, küldetését támogatni kell. Ugyanakkor azért Arno Dázsan kérdésére adott válasz engem is érdekel, hogy milyen hozzáadott adott értéket ad a, az EU-ból mondjuk a NATO-hoz és az egyéb biztonsági erők tevékenységéhez képest. Hogyha a mai afgán helyzetet megvizsgáljuk, vagy a londoni konferencián ugyanezt végezhetjük el, látjuk, hogy vannak pozitív és negatív elemek, pozitív az oktatás, 6 ezer gyerek az iskolákban mentek, aki egyharmad része lány, javult az egészségügyi rendszer, az infrastruktúra javult. Ugyanakkor negatív elején elemek listája szerintem hosszabb, sokkal hosszabb. Nem tűnt el az erőszak, sőt, fokozódik az erőszak, több a, a létszáma a hadseregnek, mégis a talibánok a, ott vannak a hegyekben, az alkaida városokban, 200 milliárd dollárba került ez mostanáig, csak az afganisztáni fellépés, amiből 173 milliárdot az Egyesült Államok vállalt magára eddig. 200 milliárd egy olyan biztonságért, ami valójában nem biztonság, ami tulajdonképpen kudarc. A korrupció az afgánoknak legalább a felét érinti. Egy közelmúltban készült OECD ENSZ felmérés szerint az afgánoknak a fele nagyon sok civil polgári áldozat van, és nagyon sokan nem bíznak, nem hisznek a nyugat prioritásaiban, és tulajdonképpen a gondolkodás nem változott, tehát és a ilyen, tehát itt mindenki számára szerintem világos, hogy sajnálatos, hogy a brit kormány nem tartotta szükségesnek azt, hogy meghívja erre az afgán konferenciára az Európai Parlament tagjait, miközben mi is kicsi, bár nem elhanyagolható szerepet játszunk. És ez eléggé meglepő. ennek a bizalomnak a leépülése, ez Afgán, Afganisztánban is jelen van, és ezt kellene visszafordítani. Az afgánok kevésbé bíznak bennünk, és ez kell, hogy a, ez volt egyébként a központi eleme a londoni konferenciának is. Új stratégiát kell kialakítani az amerikai adminisztrációval. A, a, a cél az az, hogy kevésbé katonai és inkább polgári megközelítést alkalmazzunk, bár ez is egy kicsit kétélő, mert jelenről sokan azt gondolják, hogy olyan-olyan, mint Irak, pedig egyáltalán nem így van, és e, hiba lenne azt hinni, hogy ugyanaz a recept működhet. E, hogyha megkérdezzük, hogy mi a e, kérdés, akkor azt szokták mondani, hogy hát e, több katona kell, mert ez olyan, mint de most nincs időm ma, hogy belemenjek ebbe. Ami ugyanakkor mégiscsak fontos az az, hogy Afganisztánba beruházni kell. A, bizottság, a biztonság nem fog megszületni csak a katonaság vagy a rendőrség jelenlététől, és nagyon mértékben attól függ, hogy gazdasági fejlődésben mezőgazdaságba, vidékfejlesztésben mennyit fektetünk, úgy, hogy ezt egyébként az amerikai stratégia is most megfogalmazta, és ezt kell támogatnunk. Ez azt is jelenti, hogy mikrofinanszírozásra is nagy szükség van. Az afgán állampolgárok is szeretnék megvalósítani álmaikat, céljaikat. A korrupció elleni harc nagyon fontos, ebben az Unió élen jár. És ezért kell támogatnunk az EU-polt, mert a polgári megközelítés nem működik, hogyha nincsen egy erős afgán rendőrség. Ez azt is jelenti, hogy a büntetlenségnek is véget kell vetni, például a korrupció, amikor a legmagasabb szinteket, köröket is érinti a, tehát a korrupció ellenes a, a hatóságokat is meg kellene erősíteni. Vannak ilyenek Afganisztánban, csak éppen nem tudnak kellően fellépni, meg kell őket erősíteni, meg kell erősíteni a nemzeti és a helyi önkormányzat, a helyi kormányt és a nemzeti kormányt. Az afgán kormány végül is úgy döntötte, hogy elhatározza De hát május 22-én lesz, de meg lesznek azok a reformok, amelyeket majd meg kell hozni. Először is fontos, hogy egy független választási bizottság jöjjön létre, valamint egy szavazó lista, választói lista, ami egyelőre nincsen, illetve ki kell zárni az afgani parlamentből azokat, akik bűnöző elemek. Tehát ez az a három dolog, amit össze kell ez szükséges ahhoz, hogy ez az egész sikeres legyen. Ebben a kontextusban azt mondhatjuk, hogy ezek az erők, amikre építünk, és önök is, az, az afgán rendőrség, ezek nem fognak gyorsan eredményt hozni, szinte analfabéta afgánokat kell rendőré kiképezni, ez nem olyan egyszerű. Fontos, hogy meglegyen a szükséges költségvetésehez, ahhoz, hogy támogatni tudjuk ezt az eu tevékenységet. Nagyon kér, fontos kérdés, ez nem egyszerű, de mindenképpen foglalkozni kell vele. Elnök, köszönöm szépen. Megadom akkor most a szót a különböző ö, hozzászólóknak a frakciókból. Szeretnék emlékeztetni, hogy a négy személy, akik itt lesznek az ülés során, minden egy esetben lesz egy véleménycsere, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy az egyes előadónak a témájához próbáljanak kérdezni, és ne mindent azonnal tegyenek fel, tehát célzottan kérdezeket. Gáler úr, köszönöm szépen. Robben Hoover úr, Ön azt mondta, hogy javult az együttműködés az EU és a NATO között. Ebből levonhatom-e azt a következtetést, hogy az, hogy nem írták alá technikai megegyezést az EU és a NATO között, nem gyakorolt semmilyen negatív hatást a biztonsági munkára Afganisztánban? Második kérdés. Már mondták. EU, NATO, nemzeti kiképző egységek, hányan vannak a kiképzők szám szerint, és hány ember van ott azért, hogy kizárólag összehangolja a tevékenységüket. Aztán 310 re szeretnék csökkenteni a 400-at. De hát állítólag a 310 mellett még lesz 169 helyi erő. Ez igaz? nem egészen értem, hogy számolják ezt ezen kívül. A tagállamoktól jó kiképzőket kapnak? Van polgári rendőrség, határőrség, katonai rendőrség. Tényleg azokat kapják, akikre szükségük van? Végül a fizetések. Tudjuk más válság helyeken is, a rendőröket kiképzik, és aztán gyorsan átállnak a másik oldalra, ha nem kapnak megfelelő fizetést a kormánytól. Ön mit tud erről mondani? Mekkora fizetést kapnak, hogy ez ne történjen meg? Grazie. collega Galler già ha posto alcune delle domande che avrei voluto rivolgere. Eh, Köszönöm szépen. mert minden kérdést feltettek, amit én feltettem volna. De nagyon is egyetértek azzal, amik elhangzottak itt az előadók szájából. Ami azt illeti, hogy igazságtalanul kritizálták az eu polt és nem vették figyelembe, hogy mennyire egyedi ez a misszió, hiszen egy stratégiai megközelítést próbálnak kidolgozni, amelynek segítségevel az afgán rendőrség működhetne nem lehet egyszerűen számokból megítélni. Tehát a frakcióm támogatja az EU-pol elképzelését és a munkájukat, bár vannak kérdéseink. Néhányat már föl is tettek. Gáler úr, elnök úr és ön is sok mindent elmondtak, de lenne azért néhány hozzáfűzni valóm. ami a NATO-val való együttműködést illeti. Gáler úr már feltette ezt a kérdést. Én az állományt illetően tennék fel kérdést. 245 emberük van, mert a 190 helyi erőt nem számolják, akkor néhány hét alatt hogy akarják elérni a 310-et? és ha aztán 400-ra akarják felleszteni, akkor ön szerint hogyan lesz elég a költségvetésük? Az áthelyezett állomány és az EU által kiküldött állomány fizetésében különbségek is vannak. Hogyan ellensúlyozzák ezeket? Az elnök úr már mondta, hozzáadott értéket, illetve az önök nagyon jó korrupcióellenes harcát illetően lenne egy kérdésem. Ezt meg lehet-e valósítani anélkül, hogy az afgán jogrendszert megreformálnák? A választási tervet a tanács tavaly fogadta el. Az EUPOL mit gondol erről? Hogyan látja az EUPOL az afgán jogrendszert? Erőfeszítéseket kell tenni az EU-nak, hogy ezen változtasson. Végül lenne egy kérdésem a jövőt illetően. Ön hogy látja, a mai afgán helyzet fényében hogyan, fe, hová halad az afgán társadalom végül. A polgári jelenlét fokozását, illetően különösen, hogy Clinton úr azt mondta, hogy 120-ról 3000-re növelik az amerikai polgári erők számát, akik afgán rendőri kérdésekkel foglalkoznak. Ön mit gondol erről? mit gondol ezekkel az autonóm polgári személyekről. Köszönöm. Van Bellen. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt elnök. Kopenauer uraknak a következő kérdést szeretném feltenni. Segítünk az afgánoknak, de a katonai és a rendőri feladatokat is maguknak kell megoldani, ami azt jelenti, hogy az afgán, kor, afgán kormánynak kell, hogy legyen egy elképzelése, egy stratégiája, hogy hogyan akarja hatékonyan üzemeltetni ezeket a, az erőket. Van-e ilyen elképzelés, van-e terv az afgán kormányban? És hogyha van már egy elképzelés, akkor ezt meg kell szervezni. Ön is említette, hogy több minisztériumhoz is tartozik a rendőrség. Ezek vajon elérnek-e vidékre is, vagy kapul városi határoknál megszűnik a befolyások ezeknek a hatóságoknak. És a második kérdés, része kérdésenek, vannak az afgáni parlamentben meghallgatások az új kabinet tagok számára, olyan a rendőrség e, a szervezete, elképzelése is szerepel ezeken a meghallgatásokon. Elnök, köszönöm szépen. Vitikov úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, az Európol szerepét dicsérte, szeretnék ehhez csatlakozni, különösen Krupp úrnak szeretnék köszönetet mondani a nagyon kitűnő jelentéséért. Nagyon jól beszámolt arról a nehéz, de fontos munkáról, amit Afganisztánban végeznek. De nem csak a pozitív dicséreteknél szeretnék leragadni, hanem bizonyos mértékben osztom a frusztrációt, aminek az elnök úr is hangot adott. Hiszen akármit is tesz az EU-ból, mégis vannak fennakadások. Én úgy gondolom, hogy ha túlságosan udvariasak vagyunk egymással, nem jutunk egyről a kettőre. Tom Königs, az ENSZ korábbi misszióvezetője Afganisztánban, Németországban nyilvános vitákon állandóan azt mondja, hogy az Európából megígért rendőri erők száma 400-ról volt szó, nagyon kevés, nem elég. Ő azt mondta, hogy Európának 2000-es csapatot kellene küldenie Afganisztánba. Az én pártom tavaly azért harcolt, hogy több, beleértve német rendőrt is küldjünk Afganisztánba. Mi úgy gondoljuk, több német rendőri erőt kellene küldenünk Afganisztánba, mint ami egyetlen jelenleg egész Európából van Afganisztánban. Nem értek egyet Klompenhauer úrral, ön szerint nagyon jó munkát végeztek, a számokat, amikor azt mondja, hogy 310, ez a 475 százaléka, de a cél a túl kevés 75%-a az egyszerűen gyalázat. Úgyhogy az Afganisztán konferencia Londonban nem arról kell beszélni, hogy mint ha munkát végeznénk, hiszen ez nem mutatja meg az afganisztáni erők munkáját, hanem csak azt mutatja, hogy Európa mire kötelezi magát. Szerintem nem jutunk tovább, akkor se, hogyha neveket nem nevezünk meg. Melyik ország az, amely nem elég rugalmas? Melyik ország az, amely nem elég rendőri erőt állít rendelkezésre? Nevezzük meg és szégyenítsük meg ezeket az államokat. Én úgy gondolom, és Gáler úr már említette jogosan, hogy a rendőri fizetések kérdése fontos. Nincs értelme kiképezni őket, hogyha aztán nem kapnak rendes fizetést, és átállnak a drogbárókhoz, vagy akárhova. Már volt egy olyan javaslat, hogy az EU fontolja meg, hogy ne az EU fizetné-e ezeknek a rendőröknek a fizetését. Ez nem egy olyan nagy összeg. Most meg arról van szó, hogy tálibokat megvegyük-e. De még arról sem esett szó, hogy a rendőröket hogy fizethetnénk úgy meg, akiket kiképeztünk, hogy rendesen végezhessék a munkájukat. Legyünk már kicsit nagyra törőbbek. Ha egyszer ilyen csapatokat képzünk ki, akkor ha nem lépünk tovább, akkor ez kabuli misszió marad. Pedig egyetértek, hanem ennek nem szabad kabuli missziónak marad. De így, ahogy most vagyunk, ez nem felel meg a jelenlegi helyzetnek, és egyértelmű üzenetet kell küldeni a parlament részéről. Madame Lözing. Köszönöm szépen, Lözing asszony. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz katonai kérdésekben nyilatkozni. A rendőrség munkájának elemzése egy régióban mindig a helyi társadalmi konfliktusoktól és a mélyen fekvő okoktól függ. Ezek szabják meg a helyi rendőrség szerepét is. Szeretnék Berman úr hozzászólására reagálni. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a munkanélküliség és a szegénység azok, amelyek előhívják a biztonsági szempontból igen veszélyes helyzetet Afganisztánban. Na jó, ebben most nem akarok belemenni, de majd lesz erre alkalom máskor. Én nagyon nehéznek tartom ezt az egész beszámolót nagyon nehezen tudok ebből egy képet kialakítani a fejemben a rendőrség munkájáról. Kicsit kiszínezik, kicsit dicsőítik, bűnügyi rendőrségről volt szó, ön arról beszélt, hogy a demokráciában hogyan lép fel a rendőrség, de hát Afganisztán nem demokratikus állam. A rendőrségi feladatokat olyan helyzetekben is bevetik, amelyből polgári háború kerekedhet? Tehát ez egy konkrét kérdés. A rendőrség feladatá mennyire fedi le a lázadások leverését, a kormány ellenes pastun lázadások leverését hiszen ez egy katonai feladat lenne, legalábbis én úgy látom. Tehát nagyon alaposan kell elemeznünk a konfliktus okait ahhoz, hogy egyáltalán megérthessük, hogy Afganisztánban a rendőrség milyen szerepet kellene, hogy játszon. Lenne egy konkrét kérdésem. éppen említették a költségek kérdését. Én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy probléma. A múltban is például láttuk, hogy a tálibokat néha az USA-ból érkező erőforrásokból fegyverezték fel. Hát ez hatalmas botrány lenne, hogyha olyan rendőri erőket képeznének ki, akik a drogbárókhoz átállnának, sőt a tálibokhoz is a jövőben. Ezért aztán. Ön szerint mekkorák a biztonsági erő költségei, és honnan érkeznének ezek a pénzek? Aztán, aztán azt hiszem, hogy Klumpenhuver úr mondta, hogy a rendőrség céljain változtatni kell, feladatain. Ezek milyen változtatások? Ön milyen célokat céloz meg a rendőrség számára ezen kívül? Hogyan szeretné az EUPOL állományát erősíteni? Köszönöm. Merci, Madame Gomez. Merci. Um of the... Köszönöm. Én értem, hogy miért nem hívták meg az Európai Parlamentet az említett konferenciára, mert az nem lett volna releváns, azért nem hívták meg hiszen elszalasztatunk alkalmat arra, hogy a problémát azonosítjuk, azonosítsuk. Most 2008-ra gondolok, de a NATO ortodoxiájának a védőjé, és az Európai Tanácsra is gondolok, végül is nem tették lehetővé számunkra, hogy megnézzük, hogy mi a rossz az afganisztáni stratégiában. Közben változások voltak, jött Obama elnök, és most már olyan stratégia született, amely valóban megfelel a szükségleteknek, az emberek biztonságát szolgálja, és fejlődést hoz Afganisztán számára. A kérdésem a következő. Nagyra értékelem az ön erőfeszítését, nagyon sok ott a kockázat, és nagyon is támogatom önt, de természetesen egy stratégia része kell, hogy legyen ön is. A kérdésem a következő. Ön szerint az EU stratégiai megközelítése a közelmúltban megjelent irányvonalak szerint. Ez valóban segíti -e az, hogy a biztonság és az állam építése közelebb kerüljön Afganisztán számára. Van egy másik kérdésem. Az igazságügyi rendszerre gondolok, nem csak a hadseregre, és a rendőrségre kell gondolni, hanem az igazságügyi rendszerre, hiszen ez is nagyon hiányzik Afganisztánban. Amikor én ott jártam, elmondták, hogy a, hogy korruptak a bírák és az ügyészek, és a börtönök teli voltak nőkkel, a, nem a bűnözőkkel, hanem nőkkel, akik az elnyomó családoktól próbáltak elmenekülni. Szólt arról, hogy csak 500 nő van az afgán rendőrségen belül. Természetesen ez nagy aggodalmat okoz, és sok feladatot ró ránk. A nemek megoszlásának kiegyenlítése terén is szeretném megkérdezni a következőket. Szó van arról, hogy néhány EU ország gondolkodik azon, hogy az Euro Gent Force-t mobilizálja. Ott van a gent For, és közben nem alkalmazzuk, ez nevetséges. Mindenképpen hozzájárulhatnának az önök erőinek tevékenységéhez. Igen, megbízhatok. Azt is hallottam, hogy nagy szakadék van egyrészt ki akarják építeni a rendőrséget, az EUPOL ezen dolgozik, közben a másik oldalon az amerikai szervezetek is dolgoznak a rendőrség létrehozásán, de ők egy kicsit kobbolyszerű megközelítéssel élnek. Természetesen arra is szükség van, az EU a paramilitáris kiépítésre gondol, de kérdezem, hogy jó ez a terv Afganisztánban? A másik pedig a bűnözés megállítása. Nagyon sok kérdéssel kell itt foglalkozni, döntő kérdésekkel. Hallottuk már, van-e valamilyen jövőképe, elképzelése az afgán kormánynak, amelyet mi segíteni akarunk? van itt egy konkrét feladat ezen belül. Mi közvetlenül feltettünk kérdéseket a minisztereknek. Például Karzai elnök testvére, aki állítólag drogbáró. Mi van vele? Már börtönbe van, vagy még szabad lábon? Ez bennünket nagyon is izgat. Ott van a korrupció és a bűnözés. Elnök, köszönöm, Zemkő úr, majd visszadom a szót a hozzászólóknak. Köszönöm ezeket az információkat. Nagy érdeklődéssel figyeltem az elhangzottakat, mert több éven keresztül a lengyel katonák felelőse voltam azoké, akik iraki és afganisztáni műveletekben vettek részt őszintén megmondom, jobb nekem itt, mint régen Kabulban, vagy más afgán városokban. Három kérdésem van. Nagyra értékelem azt, amit ön ott tesz, és azt is tudom, hogy nagy a kockázat nap, mint nap. Ugyanakkor el kell gondolkodni azon, hogy van-e mód arra, hogy a helyzetet javítsák. Három kérdésem van. Először is, tábornok úr, egyetértek önnel a téren, hogy a fő probléma az, hogy ez a konfliktus már nagyon régóta tart, és nem sikerül összehangolni a különböző szolgálatok tevékenységét. A hírszerzési szolgálatokra gondolok. Különböző szolgálataink vannak, katonai, rendőri szolgálatok, kapunk híreket, de a koordináció hiányzik, és az elemzés. Éppen ezért nem sikerül ezeket az információkat megfelelően felhasználni. Az első kérdésem az, hogy mit tesznek például a fordítások terén. A hatalmas probléma az, hogy sok mindent tudunk, sok információt elektronikusan lehallgatunk, de a helyi nyelvek specialistái kellenek ahhoz, hogy ezeket le lehessen fordítani. Elég figyelmet fordítanak -e erre a problémára a tevékenységük során? Másik kérdés, osztom kollégáim véleményét. Nekem is mindig az volt az érzésem Afganisztánban és Irakban is, hogy vannak olyan országok, amelyek komolyan veszik a világ biztonságát és a saját felelősségüket, szerepüket, de vannak más országok, amelyek csak látszat tevékenységet folytatnak etéren. Van amikor csak a katonai bázisokon belül munkálkodnak, azon kívül nem. Éppen ezért szerintem határozottan bírálni kell ezeket a látszat tevékenységeket, és meg kell szüntetni őket. Harmadik kérdés, ez a legfontosabb. Az afganisztáni műveletek logikája a következő kell, hogy legyen. A legfontosabb szerepet a rendőrségnek kell betöltenie, hiszen abból indulunk ki, hogy az összes katonai művelet eredményt hoz majd, éppen ezért a főszerepet majd át kell adni a rendőrségnek. A kérdésem az, hogy valójában mennyiben számíthatunk a kiképzett afgán rendőrökre. Emlékszem, hogy amikor mi képezte ki az afgán katonákat, amikor megkapták a zsoldjukat, akkor 30 százalékuk már vissza se jött a laktanyába, elnök. Bergman úr még egész röviden szeretne valamit hozzátenni. Megpróbálok rövid lenni. Reagálnék, visszadobnám a labdát Gomez asszonynak, amikor azt mondta, hogy nem releváns érdektelen, hogy is kell ezt franciául mondani, hát nem releváns, hát nem túl szép ez a szó. Mindannyian megnéztük, hogy az afgán ügy hogyan alakult, egy először legitim invázió volt, és azután egy neokoloniális ügyé vált. A Bush évekre gondolok, kérdés az, hogy visszaút van-e itt és lehet egy igazi fejlődési, fejlesztési műveletet végrehajtani, hiszen arra van szükség. Éppen ezért ehhez a rendőrségi műveletre szükség van. Az afgánok közötti konfliktusok 90%-át talibán bírák, bírálják el, mert ők nem korumpálódtak. Úgyhogy ez dráma Afganisztán számára, hiszen az afgánok még mindig szeretnének, az afgánok szeretnének hinni a saját alkotmányokba, de a korrupció megakadályozza őket, és itt kellene változtatnunk a mi segítségünkkel. Karzai felelős saját ígéreteért. Amikor elnöknek kinevezték, akkor nyilatkozatokat tett, és nekünk feltételekhez kell szabnunk a segítséget. Ha nincs korrupcióellenes harc, akkor nem lesz segély. És ezt világosan el kell mondani Karzainak és társainak. Elnök. Klumpenhauer úr, rövid kérdés. Berman úr azt mondta, hogy Afganisztánban ez egy neokolonialista segítség. Az ENSZ keretében az ISAF küldetés legitimizációra került. Hol van itt az új kolonizáció, az új gyarmatosítás? Magyarázza meg. Átadom akkor a szót a vendégeinknek. Klompenhauer úr. Köszönöm, elnök úr. El kell mondjam, hogy váratlan lövéseket kaptam. Őszintén köszönetet mondok a támogatásért. Úgy érzem, hogy valóban támogatást élvezhettek az önök részéről. Azt is hozzáteszem, hogy az önök türelmetlenségét én is osztom. Nem mondom, hogy frusztrációra van szó, mert az nem megengedett számunkra, nekünk folytatnunk kell a munkát. Megnyugtathatom önöket, nagyon keményen dolgozunk, azért, hogy nagyobb legyen a támogatásunk. Fontos negyedik generációs konferenciáink voltak, részletes terveket dolgoztunk ki, és ezen az alapon mindenképpen bízunk abban, hogy hozzájárulásunkkal és támogatással néhány héten belül elérjük a 310-es létszámos. Itt a szanyagban magasabb számban. A 245-öt 310-re fogjuk emelni, Gála úrnak felelek, és emellett még ott vannak a helyi erők is. Azon is dolgoztunk, hogy a mi rendőreinket jobban fizessék a nap, díj, meglehetősen Alacsony volt Afganisztában a pénzügyi, EU pénzügyi bizottságokkal sokat harcoltunk azért, hogy a napi díj emelkedjen. Elmondhatom, ez most már deces, decens szintet ért el, és magasabb, mint a nemzeti napi díj. A rendőröknek önkéntesen kell oda vonulniuk, és a tagállamoknak támogatniuk kell őket. Az biztos, hogy néha versengés van bilaterális projekteken belül, küldjenek rendőröket, vagy az EU-kolon belül ez az igazság. Na nézzük akkor a fő helyzetet, amivel az elnök úr is bevezette a kérdéseket. A hozzáadott érték. Elmondhatom, hogy ez a kérdés állandóan előttünk lebeg. Az összes erőfeszítés, a kockázatok, a pénz, amit erre elköltünk, ez mindegy célt szolgál. Úgyhogy hozzáadott értéke is kell, hogy legyen. Mit mondhatok erről? Úgy gondolom, hogyha megnézem az új amerikai stratégiát, amely új célokra összpontosít civil oldalról, és ez szabja feltételéül a sikernek, akkor elmondhatom, hogy jó úton járunk, mert megvan a célunk. Van az, hogy mire összpontosítunk. Elsődleges missziónk az, hogy az afgán kormányt ellássuk egy olyan eszközzel, amelynek segítségével a civilek biztonságát garantálhatja, vagyis a fenntartható kivonulási stratégiának az alapját tartjuk fenn. Szélesebb értelemben az EU stratégiáján belül kell a mi erőfeszítéseinkre tekinteni, nem csak katonai erőfeszítésekről van szó, hanem másról, és ez létfontosságú kiegészítő része a stratégiának. Van egy másik dolog, amit nem szabad elfelejteni. Ezek a különböző határidők. Őszintén szólva, azért, hogy sikeres legyen a missziónk, legalább öt, de az is lehet, hogy tíz évre van szükségünk. Mert a legkevésbé fejlett országról beszélünk, amelyet 30 éves háború tett tökéletesen tönkre, és nagyon sok rendőr analfabéta. Ezt mind újra kell építeni, egy funkcionális rendőrséget kell újraépíteni, és ez időigényes. Ott vagyunk a helyszínen 2007 óta, csak 2007 óta, úgyhogy későn érkeztünk. Az EUPOL későn érkezett, hogyha megnézzük ezt a beavatkozást, ami szeptember 11 után kezdődött. Ott volt az USA, azután a NATO, mi jöttünk később, beleilleszkedünk a kébe, de azt nem várhatják, hogy 2011-re bevégezzük a küldetésünket, hiszen az lehetetlen. Jó hír, hogy a missziónk bár 64 millióba kerül az EU költségvetéséből évente. Ez meglehetősen olcsó, hogyha katonai missziókat nézzük, mert a felszerelésünk nem túl drága, és eddig még 1-et nem használtuk fel. Ezt az erőfeszítést fenntarthatjuk, hogyha a tagállamok segítenek bennünket, mégpedig hosszabb időszakon keresztül. Elnök úr, szerettem volna ezt kiemelni, hiszen ebben az összefüggésben kell megítélni a mi missziónkat. És ezen belül kell látnunk azt, hogy milyenek a hozzáadott értéke. Bátorít engem az, hogy az afgán kormány magáévá teszi mindazt, amit mi teszünk, és ez kulcskérdés, megismétlem. Néha van lassulás, néha el kell magyaráznunk dolgokat, a partnereket meg kell győznünk, és el kell érnünk, hogy ők is megtegyék, elvégezzék a feladatot, és időnként ez lassan megy. De így hozzuk létre az, hogy ők is magukénak érezzék mindezt. Időnként bizony ez nem olyan egyszerű, és több időt igényel. Ezek az alapkérdések. De van-e nemzeti rendőrségi stratégia? Nagyon jó kérdést hallottunk. Igen, van ilyen. Néhány év, héttel ezelőtt részt vettünk egy nemzetközi rendőrségi koordinációs testületülésén. Az EUPOL már ezt a koordinálást kezdettől fogva támogatja. Most ez valóban működik, és a legmagasabb szinten tartották meg ezt a találkozót, Atmar belügyminiszter is támogatta. El kell mondjam, hogy Atmar miniszter úr elmondta, hogy az afgán rendőrségi stratégiával kapcsolatosan mi a jövőképük. A kollégám lehet, hogy ennek még részleteit is elmondja Vitrup úr, de el kell mondjam, hogy itt a politikai folyamatokkal függ ez össze. Reméljük, hogy márciusra a stratégiát elfogadják, és akkor tágabb keretek között tudjuk végezni a munkánkat, és azon belül lehet lemérni a hozzájárulásunkat. Ez az afgán stratégia része lesz, vagyis annak része, hogy ők ezt átvegyék, ezt a munkát. Elmondhatom, hogy szinergia alakul ki a többiekkel, és így érjük el azt, hogy kis létszámmal nagy hozzájárulást adjunk azt is elmondhatom, hogy az amerikaiak segítenek bennünket, és ez meg sokszorozza a mi szakértelmünket, ami a NATO képzési rendszerét illeti. Ők végzik el azt, amit mi nem tudunk megtenni. Elmennek a különböző körzetekbe, és ez a, az egyik legfontosabb lépés, vagyis hogy életképes, működik, képes legyen a rendőrség, és az ország így egyben maradjon. A nemzetközi szempontok fontosak. Válaszolok egy másik kérdésre. Az ambíciónk szintje a 400 fő elége? Egyetértek, hogy többen lennének, az biztos, hogy jobb lenne. Ez így van. De a főnökeim, a tagállamok emlékeztetnek engem arra rendszeresen, hogy legyek reális. Együtt kell elérnünk a 400-as létszámot, de nem lenne reális, hogyha nagyobb számokban gondolkodnánk. Én örülnék annak, de a tagállamok szívességét meg kell fordítanom, vagyis viszonozom kell, vagyis azt is kérnem kell, hogy akkor a tartományokba is el akarunk menni, és ehhez több segítségre van szükségünk. Ott viszont nem mindig a rendőrség élvezi a legnagyobb prioritást. Éppen ezért ez minket lassít. A lényeg az, hogy több jobb lenne, de a kitűzött létszám is kielégítő. Megkérem Kájt, hogy beszéljen az afganisztáni rendőrségről, hogyan működik, a rendőrség. Nagyon fontos kérdéseket hallottunk etárgyban is. Ha az elnök úr megengedi, átadom a szót Kály Vitrupnak. Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdések voltak, hogy mit is lehet egy ilyen kis létszámú misszióval létrehozni, illetve milyen hozzáadott értéket tudunk teremteni, például a rendőrség képzése terén. Ami igazán fontos ebben az az, hogy felismerjük azt, hogy a tehát afganisztáni missziója a NATO a főszereplő, és az eu csak kiegészíti ezt. De hát kiegészítjük egymást, és itt emlékeznék arra, amit kanadai-amerikai főtisztek mondtak, valamennyien egyetértettünk abban, hogy egymást kiegészítjük. A szervezeti erőt képezünk, és az Egyesült Államok adja az erőknek az alapját. Ebből vannak bizonyos problémák a nato belül is időnként. De az EU-polnak remélhetőleg megfelelő politikai támogatást kap, nem csak a 27 tagállamtól, hanem a harmadik, ugyancsak hozzájárulást nyújtó országoktól is. És rendelkezünk a ö, civil rendőrségi ö, tapasztalatokkal, amit a mindennapi életben nagyon tisztelnek partnereink, nem csak a NATO belüli, hanem más bilaterális projektek során is ezt tapasztaltuk. Tehát a Nemzetközi Rendőrség Egyeztetési Koordinációs Testület, az van egy rendőrségi tanácsadó csoport, amit jelenleg kanadaiak vezetnek, és valamennyi bilaterális projektből amelyekben ők részt vesznek. És ezeket felhasználtuk arra, hogy kérdéseket fel tudjuk tenni, illetve tanácsokat is kaptunk. Szerintem ez nagyon jó, mert így mindenki részt vesz a munkában, és annyi a munka, hogy és így fontos ez az együttműködés, mert így egy irányba húzunk. Nem lehet az, hogy az egyik helyen olasz, másik olyan dán, egyéb rendőrségek a saját elképzeléseik szerint működjenek. Tehát ki kell, hogy egészítsük egymást. Volt egy kérdés arról, hogy többet kellene foglalkozni az igazságügyi rendszerrel a korrupció miatt. Igen, ez így igaz, és jó is lenne ez, ez az egyik kérdés, amit én magam is felvetettem a főnökeimnek. Tehát többet kellene tenni. Tökéletes afgán rendőrséget nem lehet létrehozni akkor, hogyha a jogállami elemeket nem tartják tiszteletben. Tehát mindenképpen támogatom azt az erőfeszítést, ami arra irányul, hogy az igazságügyi kérdéseket rendezzük. Segítünk az afgánoknak, igen, erre válaszom igen. Az egyik fő kérdés éppen az, hogy bármit is csinálunk, ezt eh, mindig az afgánokkal együtt. Tehát nem arról van szó, hogy mi most egy német, vagy egy dán, vagy egy francia rendőrséget hozunk létre Afganisztánba nem, egy afgán rendőrséget kell létrehozni, amelyik ott a közép-ázsiai feladatoknak és környezetnek felel meg. Mi csak kiképezzük, és afgán oktatókat is foglalkoztatunk. Ez az egyik elem, ami azért fontos, hogy növeljük a kapacitásainkat, tehát felhasználjuk ezeket a elemeket, de fontos, hogy az afgánok magukénak érezzék ezt a rendőrséget. A, pol, a polgári rendőrségi feladatok ellátása lehetséges-e? Igen. Arról van szó, hogy egy a jövőre, amikor majd vége lesz a háborúnak, akkor kell, hogy legyen egy olyan rendőri erő, amelyik át tudja venni a feladatokat. A, természetesen a háború alatt is vannak bűncselekmények is, és mindenképpen támogatjuk a nato lévő kollégáinkat. Jelenleg az a legfontosabb, hogy a háborúnak véget vessünk, ezen dolgozunk, és stratégiai célunk, hogy felépítsük ezt a ö, polgári ö, rendőrséget. Feltették a kérdést, hogy van egy misszió, egy küldetés, igen, az afgánok azt szeretnék, hogy egy tisztességes, bátor, tiszteletre méltó rendőrségük legyen, ami segít fenntartani a közrendet és biztonságot az országban. Ez a, az afgánoknak az elképzelése, így látják a saját jövőjüket, illetve ez lenne a stratégiájuk. Az Unió vagy az EU-pal stratégiai megközelítése más, -e, mint a partnereké? Igen, bizonyos mértékig igen. Ők is meghallgattak minket, és tiszteletben tartanak, és sőt, támogatnak bennünket aláírtunk egy egyetértési megállapodást a belügyminisztériummal, az Egyesült Államok és az EU-ból, és teljes mértékben egyetértenek és elismerik, hogy van szerepünk és fontos ez a szerep. Ami az Európa Európai Unió e-, EU-pol támogató erőit illeti, szerintem a hozzájárulásuk Afganisztánban rendkívül fontos. Azért fontos, mert egy megbízható afgán központi egységet kell létrehozni, ez világi területet, és amint ide eljutunk, akkor a Szendámorira, az afgán rendőrségre kell majd bízni a területet. Ez rendkívül fontos, nagyon jó az együttműködésünk velük, időnként találkozunk velük, és ez mindenképpen jónak mondható. milyen mértékben ö, tudunk ö, kiképezni és fenntartani egy afgán rendőrséget? Hát bizonyos mértékig, ugye a 130 dollár per hónapról ö, felemelkedett 180 euró, ö, dollárra a bér, havi bérük, ami persze nem túl sok. Tehát 180 dollár havonta. De azt mindenképpen meg kell mutatnunk, és egy más módon hogy igenis gondoskodunk róluk, és foglalkozunk velük, tehát kiképezzük, és kék egyenruhát kapnak a polgári rendőrök. Ezzel mutatjuk azt is, hogy ők nem a katonai színekben vannak, hanem egy teljesen más kék egyenruhájuk van, egészen mások, és ez fontos, hogy legyen megfelelő járőr autójuk, ez is szükséges. De mindenképpen fel kell készülnünk erre, és biztosnak kell lenni abban, hogy amit építünk, amit létrehozunk, az életképes, tisztességes, megbízható afgán rendőrség afgánoknak a saját polgári rendőrségük kell, hogy ez legyen. Ez a mi feladatunk. Köszönöm. Merci, monsieur Elnök, köszönöm szépen. Még néhány kiegészítő információt tenni, adnék. Nem válaszolta meg az összes feltett kérdést. Van egy nagyon fontos, amit nem szabba, amit elfelejtettem. Volt egy kérdés, ami azzal foglalkozott, hogy a NATO és az EU együttműködése hogyan valósul meg, illetve hogy biztonsági megállapodás nincsen, vagy, vagy van-e az Unió és a NATO között. Ez egy helyén való kérdés. Azt mondom, hogy igen, persze, hogy az együttműködés, a helyi együttműködésünkre rá, rányomja a, bé, a bélyeget, mert a hadszintéren az együttműködés megállapodás alapján kell végezni, hogy egyértelmű legyen a parancsnokságnak az ellátása, misszióvezető, NATO kiképző központ vezetője, és így tovább és meg kell, hogy legyen a politikai engedély is. Tehát mindig sok esetben egy ilyen szürke zónában mozgunk, és reméljük, hogy a politikai hatóságaink nem fogják helyteleníteni az együtt, a gyakorlati együttműködést, amit megvalósítunk, amit helyi szinten valósítunk meg. És az is igaz, hogy bizonyos idő kellett ahhoz, hogy kialakuljanak a ö, saját ö, erők, és a bürokrácia ebben szerepet játszott, és ez a bürokrácia időnként akadozott, mert a NATO és az Unió nem szokta meg, hogy együtt dolgozzanak, és az sem igaz, nem ismerték egymás szabály, működési szabályait is, de az biztos, hogy ez nincs egyezmény, de Afganisztánban, Koszovóban is a lehető legtöbbet próbáltuk kihozni ebből az együttműködésből. De az kétségtelenül fontos, hogy ne legyenek politikai akadályok. Tudom, Eston asszony az én főnököm, és tudom, hogy támogatja a munkánkat, mert kétségtelenül hasznos volt a, fel, a missziónk. És amire még rá szeretnék mutatni, a közelmúltban készült jelentés, amit a királyi Royal Institute Service végzett. Ez egy brit intézet, és amerikaiakkal együtt végezték a tanulmányt Filadelfiából. Az afgán nemzeti rendőrség megreformálása címet viseli ez, és azt vizsgálják, hogy mivel foglalkozik a rendőrség, és ezt a kérdést vizsgálta meg ez a tanulmány. A tanulmány néhány héttel ezelőtt jelent meg, és bizonyos ajánlásokat is megfogalmaznak, például, hogy a hosszú távú átalakulásokat kell szorgalmazni. Egyébként ezzel foglalkozunk mi. Nem szabad, hogy a számokhoz ragaszkodjunk, a minőségre kell összpontosítani, ezt is teszünk, hogy a rendőrség egy polgári erővé alakuljon, ez a, ezzel is foglalkozunk. Tehát ez egy olyan tanulmány, amit de ha megnéznek, akkor remélem ebből azonnal látják, hogy mi a hozzáadott érték, amit létrehozunk a nemzeti ö, rendőrséggel. Klampenauer úr és többi részvevőnek is köszönöm a részletelőket. Természetesen nagyon örülünk, hogyha velünk maradnak, hogyha idejük engedi. Most pedig Davis asszonyt és Katka kérem meg az Egyesült Államok követségétől hogy beszéljenek az Egyesült Államok és az EU missziójának politikai eh, eh, kérdéseiről. Bien. Nous continuons. Akkor folytassuk. Miután eléggé rövid az időnk, és Davis úrnak át is adom a, a szót. Én még nem fogtam. Tisztelt elnök úr, nagyon megtisztelő a meghívása Szeretném még egyszer üdvözölni Börben urat, és a delegációknak más tagjait is. Engedje meg, hogy üdvözöljem kollégáimat a japán missziótól, akik ugyancsak ellátogattak, és partnerem Moriyama úr vezeti. S'il vais être obligé de, obligé de sévir. Je, je, je pas. Euh. Szigorú leszek, hogyha köszönöm, hogy megértették. In his uh, in a hearing that he chaired last week. Múlt héten tartottunk egy meghallgatást, annak ő volt az elnöke. Kerry szenátor azt mondta ezen, hogy Afganisztán és Pakisztán annyira összetett országok, és akkora nagy kihívást jelentenek, mint amekkorat egyetlen el lehet ma képzelni. Obama úr nemzetbiztonsági csapata Afganisztán és Pakisztánnal mélyen foglalkozott, mielőtt december 1 bejelentették az ezzel kapcsolatos politikájukat. Azóta elmondhatom örömmel, hogy a nemzetközi reakció kiegészítő felajánlásokat jelentett. Ezt tapasztaltuk. Az EU kulcsfontosságú partner Afganisztánban és Pakisztánban is egyre inkább. Örülünk annak, hogy ebben a két országban múlt októberben az EU miniszterek erősítéseket ígértek. A konzultáció az USA és az EU között egyfolytában folyik. Clinton államtitkár asszony és Catherine Ashton kétszer találkozott személyesen, és Richard Holbrookkal is találkozott Catherine Ashton. A londoni konferenciára tartva Anthony Wayne nagykövet, aki a fejlesztés segély eh, vezetője Kabulban, ma délután érkezett Brüsszelben, hogy találkozzon a parlamenti tagokkal és a bizottság tagjaival. Londonra készülve reméljük, hogy a konferencia néhány dolgot teljesíteni fog. Először is erősíti az együttműködést és a nemzetközi segít Afganisztán felé. Segíti az afgán erőfeszítést, a jó kormányzás, emberi jogok biztosítása és gazdasági fejlődés érdekében kezdeményezéseket tesz a lázadók leverésére, és azok társadalma való bevonására, akik feladják a lázadói státuszukat, és afgán vezetőség megteremtésére. Ez a tisztítás, megtartás és átadás politikájának alap elmélete. Obama úr bejelentett, hogy ezt milyen feltételek között lehet megvalósítani. Múlt héten Ashton asszonynal, mikor találkozott Clinton államtitkár asszony, akkor azt mondta, hogy egy fontos statisztikát kell figyelembe kell venni. Ashton asszony azt mondta, hogy 2002-ben az afgánok 5%-a jut alapellátáshoz az egészségügyben, most ez 85%-ra emelkedett külügyminiszter pedig azt mondta, hogy 2001-ben kevesebb, mint egy millió általános iskolás volt Afganisztánban, és mindegyik fiú volt, most több mint 7 millió jár iskolába, akiknek 40%-a lány. Ez ráébreszt minket arra, hogy mi is történt Afganisztánban. Már hallottuk, az első kézből szerzett élmények állandóan visszaköszönnek. Elnök úr, szeretném megkérni kollégámat Emily Katkárt, aki egy évig szolgált Afganisztánban, Kabulban, mint a nagykövet külön asszisztens, hogy számoljon be nekünk. Köszönöm, hogy meghívtak ide ma. A kollégám említette, 2009. júliusában hagytam el Afganisztánt egy év után. Tudom, hogy az elmúlt hat hónapban sok minden változott, de Afganisztára gyakran emlékezem, kritikus volt a karrieremben, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt az EU-ban beszámolhatok erről, hiszen nagyon fontos partner a nemzetközi munkánkban. Én hiszek, a, és a kormányunk is hisz ebben a küldetésben. Obama úr és a Nemzeti Biztonsági Csapat egy nemzetközi erőfeszítést tesz, és ezért szeretnék köszönetet mondani az EU-nak is, és az egyéni tagállamoknak is, akik hozzájárulnak a bevetésünkhöz. Csak így lehetünk sikeresek, hogy Afganisztánban stabil kormányt építsünk. Obama elnök December 1-én fontos beszédet mondott Afganisztánt és Pakisztánt is említette. Ez nem új stratégia, már nagyon átgondolt folyamat, és a legfelsőbb amerikai kormányzati szinteket is bevonja, illetve a szövetségeseink véleményeit is figyelembe veszi. Célunk a következő. Először is az al menedékét fel kell számolnunk. A tálibokat gyengítenünk kell, és az afgán biztonsági erőket erősítetnünk kell, hogy Afganisztán jövőjét kezükben tarhassák. Három módon támogatjuk ezt a stratégiát. Egy katonai stratégiát kidolgozunk a biztonság fokozása érdekében. Az USA 30 ezer embert szeretne még bevetni, annak érdekében, hogy a fő területeket biztosítsuk. Ezek a csapatok lehetővé teszik, hogy kiképezzük az afgán biztonsági erőket, és hogy átadjuk az afgánoknak a felelősséget a nemzetközi erők kezéből. Másodszorban az ensz és az afgán emberekkel együtt egy hatékonyabb polgári stratégiát akarunk építeni. Többen már rámutattak ma, hogy ez a polgári kapacitás nagyon fontos terület. Clinton külügyminiszter már említette, hogy hatalmasak a kihívások. A nemzetközi közösség az egészségügy és oktatás területén nagyot lépett előre. Iskolákban láttam ennek nyomát, sőt azt is láttam, hogy még mik a hiányosságok, különösen a vidéki területeken múlt héten Clinton külügyminiszter Afganisztánra és Pakisztánra kidolgozott egy stratégiát, ezt illetően szét is osztom önök között. Ez a polgári stratégia az afgán intézményeket kívánja erősíteni, és gazdasági segítséget kíván adni, különösen a mezőgazdaság területén, munkahelyek teremtésére, a tálibok mák ültetvényeinek felszámolására. És ez a polgári stratégia egy egységes kormánystratégia, ahol a polgári és katonai erők együttműködnek. A polgárok nagyon sok részről érkeznek, gazdaság, kormányzás, mezőgazdaság. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy ez polgári misszió, nem csak azért, mert én is polgári küldött voltam. Tudom, hogy az EU is dolgozik azon, hogy a mezőgazdaság és a kormányzás kérdését, amelyet az akcióterv is kidolgoztak, támogassák. Ma a tálibok támadják az afgán kormányt, ezért a társadalomnak nem tudnak alapvető jogokat biztosítani, amelyek már három, 30 éve megszenvedték a háborút. A nemzetközi civilek és a civil szervezetek tagjai foglalkoznak ezeknek a problémáknak a megoldásával. Obama elnök december 1-én mondta, hogy mikor a csapatok visszaérkeznek, a polgári misszió elkezdődik. De az USA egy hosszú távú partnerséget akar kidolgozni Afganisztánnal. Végül a stratégia harmadik pontja nagyon fontos, de röviden említem. Az USA elismeri, hogy sikerünk azért lehetséges, mert Pakisztánnal együttműködünk. A pakisztániakat most sújtják az öngyilkos merénylők és extrémista támadások. Az al-Qaida menedékek amelyek még az USA ellen terveznek támadásokat, fel kell, hogy számoljuk őket. Obama elnök úr említette, a biztonságot garantálni kell, és erőforrásokat kell biztosítani a demokrácia építése érdekében. De a közös vonás a nemzetközi közösség bevonása. Közös katonai erőfeszítések, rendőrségi képzés, az EU és a NATO bevonásával. Ma szívesen válaszolok a kérdésekre, és örülök, hogy itt lehetek. Je profite pour saluer l'arrivée de... Köszönöm. Az nagykövet megérkezett, üdvözlöm, ő is hozzá fog szólni. Japán nagykövetet is üdvözlöm, ahogy ezt már Davis nagykövet úr is megtette. Reméljük, hogy lesz alkalmunk arra, hogy őt is majd meghallgassuk a közeljövőben, hiszen Japán nagyon jelentős hozzájárulást ad az afganisztáni problémák megoldásához. Keller úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, nagy érdeklődéssel hallgattam azt, hogy Brüsszelben az amerikai szakértők és Ashton asszony között állandó találkozókat szerveznek. Az én keresem a következő. Afganisztánban az EU szakértőkkel és az USA szakértőkkel való együttműködés hogy jellemezné? Ez egy minimalista megközelítés, hogy beszámolnak, de mindenki a saját munkáját végzi, vagy van egy részleges összehangolás, vagy ez egy egymást kiegészítő munka. Azt mondják, én ezt csinálom, ti ezt ne csináljátok, ti mást tegyetek. Hogy, hogy képzeljük ezt el? Hogyan osztják meg a munkát? És megfelele ez az ottani polgári tevékenységeknek és rendőri kihívásoknak, és a korrupció elleni harcnak. Aztán angolul mondjam inkább? kérdezi a résztvevő. Hogy tehát a kérdésem a következő. Afganisztánról és Pakisztánról egy átfogó képet alkotnak, erre utalt. Néhány héttel ezelőtt hallottam, hogy az EU kidolgozott egy stratégiát, hogy valahogy együtt kezelje ezt a két országot. Szerintem ez helyes. Nem lehet külön kezelni Afganisztánt és Pakisztánt, hiszen tudjuk, hogy a struktúráik és az ott működő erők összefüggnek a nyílt határokon keresztül ön szerint egy együttműködés, egy közös stratégia az EU és USA között, hogy ilyen átfogó megközelítést alkalmazzanak, ön szerint ez helyes? Monsieur Berman. Köszönöm Berman úrja a szó, de kérem, hogy nagyon tömören tegyék fel a kérdéseiket. Emily Kecskárhoz van kérdésem. Az egyetlen érv, amelyel eddig találkoztam, azt illetően, hogy több csapatot kell küldeni, ez Irakra vonatkozott. Ez megkérdőjelezhető, de szerintem veszélyes az Irakkal való összehasonlítás. Irakban nem is tudom, hogy milyen szót használják, ellenállás vagy a lázadás, ez felaprózódott, főként a városra koncentrálódik, városokra, de Afganisztánban sokkal nagyobb a kohézió a talibánok között, a törzsi kultúrában vannak gyökerei, főként vidéken jellemző, és van bázisa, biztonságos bázisa Pakisztánban, ez Irakban nincsen. Nem tudom, hogyha több katonát küldenek, akkor ez mennyit jelent ott, hiszen ez az ország 100 ezer négyzetkilométerrel nagyobb, mint Franciaország. Van néhány város, néhány gazdasági központ, lehet, hogy azokat biztonságosabbá lehet tenni, de hogy ahogy ezt Kabulban láttam a múlt héten, még Kabulban sincs igazi biztonság, bármikor lehet támadás. Nem tudom, hogyha több csapatot küldenek, akkor az mennyit tud segíteni ebből a szempontból, hiszen a koalíciós erők inkább egyre inkább megszálló erőknek tekinthetők, vagy látszanak, és a lakosság nem fogja őket elfogadni. Több a polgári áldozat, és ez egyre inkább a talibánokat szolgálja, őket népszerűsíti, és az alkoholizmus a katonák között szintén jelen van, de én úgy látom, hogy az amerikai stratégián belül a másik oldalról, és én ezt támogatom, egyre nagyobb hangsúly kerül a polgári vonatkozásra. Néhány héttel ezelőtt egy igen érdekes vacsorán vettem részt, John Kerryvel is beszéltem, ott nagyon jó kapcsolatteremtés volt, és támogatom ezt a szempontot, vagyis az, hogy a polgári szempontokat, oldalt kell jobban erősíteni, és ez fontosabb, mint a katonai fellépés erősítése. Elnök, köszönöm szépen, Gotteris úr. Sí, grazie. Jó. Köszönöm. Nekem is van egy kérdésem, de ellenállok és a katonai erővel kapcsolatosan nem fogok beszélni. Viszont ami a biztonságot illeti, követtem az eheti vitát, és amerikai kollégáink szóltak arról, köztük Ketkarasszony, hogy a csapatok létszámának növelése nem az egyetlen aspektusa az új katonai stratégiának, az új amerikai stratégiának. Vannak itt más fontos elemek is, Szeretnék erről felvilágosítást kapni, hogyan lehet ezeket a különböző komponenseket összehangolni. Erőfeszítések terülnek, erőfeszítések vannak a talibánok részéről is, hogy integrálódjanak, de vannak itt más technikai komponensek az országban. Erről szeretnék kérdezni. A parlamenti választások idején tudjuk, hogy voltak, akik ezt megszenvedték. Afganisztánban látjuk a miniszterek listáját, de ott vannak a rendőri erők, a katonai képesség, és egyéb elemek, és itt ellentmondás van, mert az egyik oldalon ott vannak a tal- talibánok, másik részről pedig ott vannak a nem pastú komponensek, amelyek önszerveződő csoportok, és szeretnének ők is hozzájárulni az építéshez, az afgán demokrácia létrehozásához. A kérdés az, hogy hogy lehet ezt a három elemet összeegyeztetni. Van Bál úr, mondja az elnök. Elnök úr, milyen szép hangot hallok, egy telefoncsöng. Elnök úr, szeretnék feltenni egy kérdést Davis úrnak. Az USA, hogyha azt szeret elérni, hogy az európai országok jobban belekapcsolódjanak itt a polgári, biztonsági és katonai erők küldésébe, akkor gondolom, hogy együttesen szeretnék látni a döntéshozatalt, közös döntéshozatalt szeretnének látni, hogyan gondolják ezt el az EU-n belül, a NATO-n belül, vagyis az európai és az amerikai döntéshozatali folyamat hogyan fog egymáshoz kapcsolódni Afganisztán esetében. Köszönöm, Bütikov úr. Három kérdésem van. Az első, McChrystal tábornok többször elmondta nyilvánosan, hogy a következő 12 hónap dönti el az, hogy a nyugat veszíte, avagy nem. Ennek alapján az afgán terület hány százalékát nem támadják most a talibánok, és mi az a mérce az a határ a következő 12 hónapban, aminek alapján eldöntik, hogy kijelenthető, nem fognak veszíteni. A másik pedig az Enduring Freedom művelet miben áll? Hisznek-e önök abban, hogy jelen pillanatban a rendőrségi kiképzési kapacitás elegendő Afganisztánban ahhoz, hogy a mi biztonsági céljainkat elérjük, vagy pedig önök szerint mire van önöknek szükségük arra, hogy ezt a célt elérjük? Köszönöm, az asszony. Igen. A kérdésem az, hogy önök az Obama kormány New American Security értékelésével egyetértenek-e, mi szerint a pastuk és a kormány között Kabulban állandó polgárháború fog folyni a jövőben. Ha önök azt mondják, hogy igen, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a logikus következtetés az, hogy több csapatot küldjenek az országba, és a kormány akkor ezeknek a csapatoknak, biztonsági erőknek a segítségével akkor a lakosságot, aki lázad, elnyomhatja. További kérdés. Az amerikai tanulmányok azt mutatják, például 2009. októberében egy amerikai katonai tanulmány azt mutatja, hogy az ellenállóknak csupán 10%-a tartozik a tálibokhoz. További tanulmány azt mondja, hogy a munkanélküliség a fő motiváció arra, hogy a lázadókhoz csatlakozzon egy afgán. Egyetértenek? Végül. Eddig keveset beszéltünk az afgán konferencia döntéseiről. Ön hogy látja ezt? Tehát milyen döntéseket várhatunk Londonban? Csükkélem. Thank you very much. Thank you, Minister. And, uh... Köszönöm, köszönöm, miniszter úr. Kelám úr, jó szó. Nagyra értékelem Amerika szerepét a konfliktus során, hiszen itt mindannyiunk biztonságáról van szó. Az EU tagállamok részt vesznek ebben a harcban. Elhangzott itt, hogy valamilyen határidőt is meg kellene jelölni, és ennek kapcsán hallottuk, hogy 5-10 évre van szükség ahhoz, hogy eredményeket érjenek el. Hogyan lehet támogatni az afgán kormányt a korrupció ellenes harcban? Erről is szó volt. Most az a kérdés, hogy az afgán kormányról alkotott kép bizony meglehetősen beárnyékolódott a legutolsó választások során. A kérdés az, hogy a rendőröknek sikerül-e felderíteniük a kábítószer csempészettel kapcsolatos eseteket. Úgy néz ki, hogy ez nem sikerül, és ez a legfontosabb kérdés. Hogyan lehet ezekkel a problémákkal foglalkozni. Szerintem a nagykövet úr jobban tud ezekre a kérdésekre válaszolni. Van-e itt valamilyen alternatíva az ópium alapú gazdálkodással szemben? Ön pozitív példákat említett. Elmondhatom, hogy nem szabad elfogultan tekinteni a helyzetre, Ön azt mondta, hogy a lakosság 85%-a alapegészségügyi ellátásban részesül, és sokkal nagyobb számban járnak már gyermekek iskolában. Ez nagyon jó, de nem tudjuk ezt a harcot megnyerni, hogyha az emberek nem értenek egyet ezekkel a célokkal. Elnök, köszönöm, Gomes asszony. Köszönöm. bár osztom Berman úr megjegyzéseinek nagy részét, de azért én nem gondolom, úgyhogy most új gyarmatosítás zajlik Afganisztában. Viszont miután ellátogattam Afganisztában egyébként kollégám is, az előttem szóló erről beszélt, az afganisztániak azért támogatják ezt a nemzetközi közbeavatkozást, mert látják, hogy bizonyos dolgok javultak egészségügy, oktatás terén. De közben csalódottak, mert a legnagyobb bűnösök a legmagasabb posztokat foglalják el a kormányon belül, a parlamenten belül, és ez az, ami nagyon rossz, és ezen kellene változtatni. Szeretném elmondani, hogy nagyon támogatom azt a fajta stratégiát, amelyet Obama elnök ismertetett, és amelyet most az USA követ, a jobb kormányzás, korrupcióellenes harc és egyebek. Kérdezem, a kormányzás terén az önök véleménye szerint hogyan lehet elérni azt, hogy a karzai kormány valamit teljesítsen? Vagy tovább, és csak figyelgetjük azt, hogy bűnösök, bűnözők legyenek vezető posztokban, és tovább csak szemlélői leszünk annak, hogy mit művelnek a drogbárok? Hiszen erre az emberek nagyon érzékenyen reagálnak. Természetesen van egy másik kérdés, a civil szervezetek bevonása. Sok panaszt hallottunk arról is, hogy nemzetközi és nemzeti civil szervezetek kellene, hogy elvégezzék ezt a munkát, és a civil kapacitások kialakítása, gazdasági, szociális fejlődés elősegít, elősegítése, de ezt elhanyagolták. Ezt elhanyagolták, és másra figyeltek oda, Vannak olyan területek, ahol a civil szervezetek felléphetnek, és nekik kell pénzt adni azért, hogy segítsék a polgári képességek kialakítását. Én magam jártam például Irakban, az olasz PRT-nél, csodálatos emberek dolgoznak ott, hat, nap, hat hónapot töltenek ott el, de az NGO-kat, a civil szervezeteket be kellene vonni. A másik az igazságügyi oldal. Szerintem a, az igazságügyi szempontokat is figyelembe kellene venni, és abba is legalább ugyanannyit bele kellene fektetni, mint amennyit a rendőrök képzésébe befektetünk. Hosszú távú erőfeszítésről van szó, egyre több rendőre lesz szükség, és tudjuk, hogy eh, ez az oldal minket még jobban aggaszt, mint az amerikaiakat, hiszen itt a mi biztonságunkról van szó. A másik pedig az átfogó stratégia, az AFPAC stratégia. Hogyan látja a az összefüggéseket. Ott van India és a Kasmír kérdés. Tudjuk a pakisztáni helyzet mit hozott, és a katonai hírszerzés mit ért el. De eddig nem sikerült sem nekünk, sem a NATO-nak végül is nyilvánosságra hozni, hogy melyik az az ország, ahonnan a fegyverek nagy száma származik. Köszönöm, hogy az elnök úr Davis úrnak adom meg a szót. Az világos, hogy sok-sok évre lesz még szükség ahhoz, hogy a helyzet rendeződjön. 5 évről, 10 évről hallottunk, ez reális. Éppen ezért a külügyminiszter asszony arra helyezte a hangsúlyt, hogy mi folyamatosan kötelezzük el magunkat ott Afganisztánban, a gazdasági együttműködés terén is. Ez hosszú távú terv Afganisztán esetében, ami pedig a katonai oldalt illeti a különböző elemzéseket és az Irakkal való analógiát a kormány megközelítése átfogó, ugyanúgy, ahogy az EU-é is. Tudjuk, hogyha itt építeni akarunk, és átadni dolgokat, akkor 30 ezer plusz amerikai katonára van szükség, ahhoz, hogy megteremtsük a légkört, és civil oldalról is a hosszú távú munkát el tudjuk végezni Afganisztában. Bizony, ez olyan, mint egy hosszú távú elkötelezettség, de szerintem ez a teljes átfogó megközelítés az, amire szükség van, és a civil, a polgári oldal külön hangsúlyt kapott, erről beszélt elnökünk is december 1-én. Ami a katonai koordinációt illeti, bár itt Iszaf műveletekről van szó, de mindenképpen a koordinálás megtörténik, és itt az EU szerepe rendkívül fontos. Ez már elindult a konzultációba, és reméljük, hogy Londonban is beindul. Egyébként Ashton főképviselő és Clinton miniszter asszony között már egyeztetések voltak, és nagyon reméljük, hogy mindez Londonban ezen a héten folytatódni fog. Ebben reménykedünk, és így a nemzetközi támogatást is koordinálni tudjuk, a kormányzás kérdését felvetjük, a talibánok reintegrálását, a tálibok reintegrálását természetesen ez kérdés ez probléma, és az afgánok biztonságáról is szükség van, szó van itt. Mit akarnak maguk az afgánok? Majd afgán, az afgán nagykövet urat meghallgatjuk. Voltak különböző közvélemény kutatások az afgán közvélemény keretében, de azért óvatosan kell ezekhez közelíteni, milyen kérdéseket tettek fel, milyen válaszokat adtak erre, de vannak itt pozitív jelek. Az afgánok is úgy gondolják, hogy jó irányban haladnak a dolgok, és éppen ezért erre kell építenünk. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy mi az alternatíva a munkanélküliség vezeti az afgánok nagy részét a tálibok felé, hiszen ott találnak munkát, és Holbrook különképviselő ezen dolgozik jelen pillanatban a mezőgazdaság fejlesztésén legyenek munkahelyek az afgánok számára. Legyen ez alternatíva, ne a talibokhoz, vagy a kábítős, kábítószer kereskedőkhöz, csempészekhez csatlakozzanak. Tudom, hogy a kollégáim már foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de egy kicsit beszélnek még az Európai Unió és az USA közötti együttműködésről. Részben azért, mert főként ezzel foglalkozom itt Brüsszelben a közelmúltban, mert az a Egyesült Államok és Washington nagyon nagy fontosságot tanul, tulajdonít az együttműködésnek. Rendszeresen vannak magas szintű találkozók itt Brüsszelben, a parlamenti képviselőkkel, azokkal, akik Afganisztánban, Pakisztánban dolgoznak, és ez az, amit próbál az USA valahogy összefogni. Davis úr már beszélt ezen egyes területekről, illetve a legmagasabb szintű koordinációról a főképviselő Afganisztán, Pakisztán esetében is Holbrook főképviselő folytatott tárgyalásokat, és Holbrook nagykövet úr itt járt, és Obama elnök West Pointon elmondott beszédéből kiindulva tájékoztatta első kézből az Európai Uniós kollégákat, hogy világos legyen, hogy mi az, ami folyik ott. Szerintem az Egyesült Államoknak az akcióterve nagyon is illeszkedik ahhoz, amit csinálunk, és a, lehet látni, hogy az Európai Unió és az USA-nak főként ugyanazok a céljaik, mezőgazdaság, korrupció ellenesség, rendőrség képzése. Tehát az erőfeszítések egy irányba mennek, hogyan beszélünk ezekről, és még az Európai Unió valamit tesz. De hát ezek mind nagyon fontosak, és kitűnő az együttműködés. Ami pedig a kormányzást illeti, ez egy nagyon fontos kérdés, a rendőrség képzése az csak egyik eleme ennek. Az egyik dolog, amit Obama elnök december elején beszélében elmondott, hogy nincsen kitöltetlen csekk. Tehát a legmagasabb szinten az afgán kormánynak meg kell felelnie a lakosság igényeinek. Ez koordinációt igényel, meg kell találni az érdekelteket az Európai Unióban, és össze kell fogni, hogy ezekről a kérdésekről együtt beszéljünk, mert közös erőfeszítéseket kell tennünk. Ez igényli, hogy együtt dolgozzunk, és a korrupció ellenes erőfeszítések kulcsfontosságúak a polgári szempontból is. Hogyha a polgári programokat nézzük meg, akkor a polgári igazságszolgáltatást szeretnénk helyreállítani. Ez bíróságokat, bírákat tételez fel, és én nem tudom itt ezt az anyagot felolvasni, mert 64 oldal, de mindenképpen nagyon érdekes. Munkanélküliség kérdése is nagyon fontos de mindenképpen a gazdasági elkötelezettség nagyon fontos, és az, hogy polgári stratégia legyen. Ennek a biztonságnak van egy polgári civil vetülete is. Szó volt már itt a biztonsági kérdésekről, azt hiszem, hogy erre majd inkább kérdések kapcsán válaszolok. Ami a civil szervezeteket illeti, nagyon szorosan együttműködünk a nem kormányzati szervekkel megnézzük, hogy az, egy, az ENSZ és az ENSZ ügynökségei kifejlesztették ezeket a kapcsolatokat, olyan van szó, amelyek nagyon sok területre eljutnak és ismerik ezeket az embereket. Tehát nagyon fontos, hogy az afgánokkal együtt dolgozzunk, és a polgári, a civil társadalommal. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák! Ö, nem egészen egy óra áll rendelkezésünkre, két hozzászólóval köztük az afgán nagykövet úrral. Úgyhogy azt mondanám, hogy ne húzzuk nagyon a vitát, két hozzászólás van, amit kérem, hogy ezeket nagyon rövidre fogják, Hellerről és Butikov úra következnek. Szeretnék egy konkrét kérdést feltenni, és hogy világosak legyenek a dolgok, pontosítanám is, hogy ami a közös erőfeszítéseket illetik Afganisztánban és a rendőrségnek a fejlesztését, teljes mértékben egyetértünk el megtett erőfeszítéseket. legyünk gyakorlatiasak. Elég sok német rendőr is részt vesz, akik Moland térségéből származnak. Mhm. Én magam is segítettem a, és részt vettem ebben a munkában, amikor visszatértek. Azok a jelentések, amiket kapunk, hogy milyen nehézségekkel találkoznak, hogy nagyon nehéz toborozni jelentkezőket. De úgy tűnik, hogy egyáltalán nincsen együttműködés a rendőrképzés területén. Különböző szintkülönbségek vannak a között, amit végeznek az amerikai csapatok, és amit a magánképzők, oktatók végeznek tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a legtöbb rendőr, akiket nem Kabulban képeznek ki, azoknak gyakorlatilag semmi kapcsolatuk nincsen a fővárossal, és miután ez nincsen, így a helyi hatóságokhoz kapcsolódnak. Ez pedig egy kapcsolati problémát jelent. Volt e ennek egy filozófiája, úgy indult az egész, hogy a stratégiának a része az volt, hogy ne a katonák végezzék ezt a képzési feladatot. Azonban a gyakorlat és a filozófia közötti szakadék óriási, és a rendőri egységek közötti együttműködés nagyon nehézkesé válik éppen a színkülönbségek miatt. Tehát van egy konkrét kérdésem. Európában, Vincenzában van egy katonai rendőri egység, amit az amerikaiak és az európaiak hoztak létre. Tehát ez egy olyan struktúra, ahol már van egy bizonyos szintű együttműködés. Vajon nem lenne fontos, hogy ilyen típusú struktúrát kihasználjuk, egy olyat, amelyikben már eleve megvan az együttműködés a különböző szintek között. Én tudom, hogy különböző képzési filozófiák vannak, és különböző megközelítések a különböző országokban. Köszönöm szépen, elnök úr! Három kérdést tettem fel, eléggé precízette, és egyikre sem kaptam igazán választ. Nem tudom, hogy nem szeret, szeretném, hogyha nem tudom, hogy a kongresszuson is ugyanezt tennék. Képzelje csak el. Akkor most ismételjem meg a kérdésemet, vagy tehát van-e kellő rendőrségi képzési kapacitás, mikortól mondhatjuk azt, hogy nem veszítettünk az elkövetkező 12 óra is végül az UEFA. If <clears throat> I was um, I was very struck by uh, Commissioner Vit- Vitrup's um, appeal that there be úgy tűnik, hogy egy rendőri erő lesz Afganisztánnak, illetve erre van szükség. Ez az elképzelés, és azt hiszem, hogy ezt valamennyien elfogadhatjuk. Megpróbálunk együttműködni oly módon, hogy egy rendőri egység legyen azonos képzéssel, azonos lehetőségekkel, és a ö, mozgás szempontjából is fontos, mert így lehet csak egyik területre átküldeni őket Afganisztánon belül. Nem igazán ismerem azt a rendőri képző intézetet, amit ön említett, de azt tudom, hogy az egyik dolog, ami meglepett minket Vitra biztossal, amikor először jártunk Afganisztánban 2008-ban, az az volt, hogy szerettem volna amennyire lehetséges koordinálni az amerikai partnerekkel a rendőrségi képzést, és nagyon jó kezdeményezésnek tartottuk ezt. Azt hiszem, hogy a különböző megközelítésekről, különböző kultúráról van szó a képzésen belül a mindennapi koordinációval próbáljuk ezt koherensebbé tenni a rendőrségi képzésben. Azt hiszem, hogy ezt valamennyien szeretnénk. Nagyon ösztönözzük, bátorítjuk az eu palt Afganisztánban, és jó lenne, hogyha még láthatóbbá válna. És elnézést kérek, hogyha nem válaszoltam a kérdésre. Azt hiszem, az egyik probléma az, hogy ezeket a kérdéseket inkább a katonák tudnák megválaszolni, katonai kérdésekkel foglalkozó kollégák a NATO-nál, illetve akik az USA-ban foglalják ezt. Ugye most mennyi az a terület, amit a sikeresnek mondhatunk majd, ezt nagyon nehéz lenne mérni. Ami pedig a szabadsághadműveleteket illeti, ez megint egy olyan kérdés, amire szerintem a katonai ö, kollégáknak kellene válaszolniuk. A rendőrségi kérdés ö, elegendő-e Afganisztánban, egy, ö, még több rendőr tudnánk használni, és a képzés, az oktatás is nagyon fontos. Az egész igazságügynek a képzése is fontos, rendőrstől egészen a bíróságig. Szerintem ez mindenképpen egy kormányzási korrupciós kérdés, ezeket mind kezelni lehet ezúton. Ez az, amin dolgozunk, de ez erőfeszítések kellenek, sokkal inkább civil erőfeszítés, mint katonai. Az utolsó ponttal én is egyetértek. Azok a számok, amikről beszéltünk, ugye 30 ezer fő kellene még. És eh, mit jelent ez a rendőrségi képzés? Egyes eh, csapatok a eh, rendőrségi területeken dolgoznak. A kormányzás és a rendőrségi övezetek nagyon fontosak, kritikus fontosságúak. Minden nemzeti közösségnek ezzel kell foglalkoznia ezért összpontosítjuk az erőinket ezekre a területekre. Merci. Merci Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Tisztelt Nagykövet úr, a szó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy első alkalommal részt vehetek a az Európai Parlament biztonsági és védelmi albizottságában és szeretném kifejezni elismerésemet és köszönetemet Danzsan úrnak és a kollégáknak, akik lehetővé tették, hogy az afgán helyzetről beszéljek. Nagyon nagyra értékeljük azt a fontos szerepet, amit az Unió játszik Afganisztánban a stabilitás és a demokrácia kialakítása érdekében. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy minden jót kívánok Önöknek 2010-es évre. Remélem, hogy ez meghozza a világ valamennyi országának a békességet és a prosperitást. Meghívták Kajurat, aki az afganisztáni rendőri képzések a felelőse. Szeretném elmondani, hogy az EUPOL-nak a szerepe rendkívül fontos, mert a rendőrség a gyenge láncszem az afgán biztonsági erőkön belül ezért fontos nekünk a képzés, a berendezés és a képesség növelés. 278 rendőr, tiszt és szakértő, akik jelenleg részt vesznek a munkában. Ezért fontos, hogy az afgán rendőrséget támogassák, illetve létszámát növeljék. Ahogy egy Közelmúltban végzett tanulmány mutatja, ami ENSZ kérésre készült, a rendőrségnek a képe kedvezőbbé vált Afganisztánban, mint ezt gondoltuk korábban, és ez nagy mértékben a nemzetközi segítségnek köszönhető, és nagyon nagyra értékeljük az Egyesült Államoknak, a NATO-nak a tevékenységét is, csak úgy, mint a német hozzájárulást. 2009-es év és az 2010-es év első hónapjai rendkívül nehezek voltak Afganisztán számára, és a nemzetközi közösségre is, amely Afganisztánban él. A nehéz eh, választások az ország egyes térségeiben, a biztonsági helyzet romlása, illetve a eh, nemzetközi erők által végzett eh, sikerek bizonytalansághoz és erőszakhoz vezettek a 2009-es év volt a leggyilkosabb a civil lakosság számára, ez 14%-os növekedés jelent 2008-hoz. Az ENSZEK egy közelmúltban készített java, jelentése szerint háromszor annyit öltek meg a talibánok, mint a nemzetközi erők. 70%-ok általában öngyilkos merénylet áldozatai lettek, amiket a terroristák végeznek saját gyártású robbanószerekkel. A veszteségeknek egy negyede, ez 596 személy, ezek az afgán és a külföldi erők fellépésének tudható be. Itt 28%-os csökkenés van a múlt évhez képest, az előző évhez képest. Sajnálatos módon 2000 9-es év a nemzetközi erők számára is halálos év volt. 520 áldozata volt a koalíciós erőknek, illetve a NATO-nak. Ebből az alkalommal őszinte ö, kondolációmat fejezem ki a ö, családoknak, és nagyon ö, nagyra becsüljük a katonáknak az erőfeszítését és áldozatvállalását. Három oka valamiért az erőszak egyes területeken megnőtt Afganisztánban. Először is nagyon nehéz legyőzni a terrorizmust, amíg a, nek a központjai az országon kívül találhatóak. A határokon belül sem nem elegendő küzdeni a terroristák ellen, ezzel nem lehet lemondani és véglegesen megakadályozni a terrorcselekményeket. A másik dolog, hogy súlyosbodott a terrorizmus kérdése. Afganisztánban bonyolultabbá vált egy új helyzet állunk szemben, az összet, globális célokat követnek, és a szervezet és globális, nagyon sokszor külföldön vannak. A terroristák az afgán területre a határokon keresztül jutnak be, ami különösen délen és keleten nyitott, átjárható. Harmadik dolog, hogy észrevettük, hogy a terroristák is nagyon sokat fejlődtek, sokkal képzettek, jobbak a felszereléseik, és új taktikákat alkalmaznak. Javasolt, javult a koordinációs és parancsnoklási rendszerük is az afgán és a nemzetközi erők nem tudnak teljesen szembeszállni velük, és azt akarják, hogy a civil lakosságot terrorizálják, illetve a nagyvárosokat, az utcákat. Következésképpen a bombák, illetve az öngyilkos merényletek nőtte, száma nőtte nőtt meg ahol olyan területeken, ahol a lakosság koncentráltan van jelen, illetve amik főközlekedési útvonalak. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy 2010 mindenképpen egy jobb év lesz, és ennek három oka van. Egyfelől a nemzetközi közösség külön figyelmet fordít a, dim- a regionális dimenziókra, valamint arra, hogy mi az oka a problémának. A demokratikus kormány másfelől úgy tűnik, hogy együttműködőkészebb, és jobban kíván együttműködni a nemzetközi és afgán erőkkel, különösen a tar- pakisztán talibánok ellen való fellépésben. Az kétségtelen, hogy vannak egyes körök, amelyek továbbra is támogatják a talibánokat. Egy biztos, hogy 2009-es év során a pakisztáni kormány sokkal többet tett ebben az ügyben, mint a korábbi években. Ez mindenképpen előrelépésnek tekinthető, de reméljük, hogy az egész térségre, az egész országra ki fogja terjeszteni majd ezeket a fellépéseket. Végezetül pedig nagyon bátorító és ösztönző, hogy a nemzetközi közösség fenn kívánja tartani fejlesztési támogatását, tehát a civil támogatást nagyon megnőtt a támogatás, és egy új stratégia került bejelentésre a múlt héten. Az Európai Unió is egy akciótervet fogadott el Afganisztánra és Pakisztánra, Japán is 5 milliárdos támogatást jelentett be, és más országok is fejlesztési támogatás emelést jelentettek be Fontos a fejlődés és a biztonságnak az összekapcsolása, mert egyik erősíti a másikat, ezért fontosak a koordinációk a különböző köz, országok között és Afganisztán között. Tisztelt elnök úr! Számos terrorista támadás történt az elmúlt években, és ezek azt jelezték, hogy Afganisztánban romlott a biztonsági helyzet. A közelmúltban koordinált támadásra került sor Kabulban, és több mint tíz támadó volt, tíz terrorista is meghalt ebben, és vegyük csak ide még a Bombéban, Indiában el megtörtént terrorcselekményt. Kétségtelen, hogy romlott a helyzet, és a egyes határvidékeken az országnak a nagy része ugyanakkor mégis viszonylagos biztonságban él, és ezek a terroristák elsősorban a sebezhető területeken vannak, ahol rossz a biztonsági helyzet. Az országnak a nagy részét nem érinti a mindennapos bizonytalanság és a különböző támadások. Ez a kabuli támadás négy, néhány hónapos nyugalom után történt, és egy egyedi esetnek tekinthető. Az új amerikai stratégia és egy olyan elem, ami optimistává tesz minket a jövőt illetően. Ez a stratégia úgy került kidolgozásra, hogy az afgán kormánynak a megoldásait is figyelembe veszi, és erős támogatást kap a NATO és a többi országoknak a részéről, és a nemzetközi közösség is támogatja. Vannak alapvető elemei, amik a Afganisztán stabilitását segítik. Először is a védelem, a, kül, a illetve a járulékos veszességek megelőzésére irányul nagyobb megértést és tiszteletet is kívánnak tanúsítani az afgán polgári lakosság iránt. Ez alapvetően fontos, ez segíti a, ezeknek az erőfeszítéseknek az eredményességét. Fontos ennek a tervnek az, az eleme is, hogy fokozatosan az afgánokra bízza a biztonsági feladatok ellátását. Ennek érdekében ö, ö, számítani kell az afgán ö, ö, erőkre, és fel kell szerelni a katonaságot, és fokozott ö, támogatásra van szükség a biztonsági ö, erőknél, és ezzel lehet csökkenteni azokat a ö, terheket, amik a nato és a koalíciós erőkre ö, hárolnak Közösek a céljaink, és fontos, hogy eljussunk odáig, hogy az afgán erők teljes mértékben át tudják venni az ország biztonságának megvédését. Ez az a cél, ami és a nemzetközi jelenlét emiatt ö, továbbra is szükséges. Tehát úgy gondoljuk, hogy nem igazán megfelelő opció a idő előtti kivonása a külföldi erőknek. Tisztelt elnök úr, túl a terrorcselekményeken és a biztonság hiányán egyéb negatív körül, következmények is vannak a az országban a korrupció növekedése, illetve a mágtermelés megnövekedése. A, ezért fontos a demokrácia helyreállítása és az ország szerkezet átalakítása. Az ENSZ által megjelentett adatok a 2009-ben azt mutatták a kábítószer tekintetében, hogy Afganisztán továbbra is a legfőbb szállító és termelő. Az elkövetkezendő két év elmúlt két évben ez így volt. 16%-kal csökkent a termelés, a termelési területek pedig 40%-kal. Ez azt jelenti, hogy 192 hektár 120 hektárra csökkent. Ez körülbelül 37-40%-os területi csökkenést jelent. A, továbbá azok a provinciák, ahol ö, opiumot termelnek, 34-ből 20-ban nincsen mágtermelés, és van 7 olyan provincia, ahol csak 2%-ot tesz ki a mágtermelés az összes mezőgazdasági termelésből. 80-90%-át dél-nyugati provinciákban termelik a mágtermelés az ország délnyugati területére összpontosul, ahol egyébként a terroristák is a legaktívabbak és ahol a legnagyobb a biztonság hiánya. Több mint 44 400 millió dollárt hoz a talibánok számára az ópium kereskedelem. A talibánoknak a részvétele az ópium kereskedelemben lehetővé teszi számukra, hogy egyre fejlettebb hadigépezettel rendelkezzenek. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az egyik fő oka a korrupciónak továbbra is a az illegális kábítószerkereskedelemből származó pénz. A 2009-ben nemzetközi tanulmány szerint a a világ egyik legkorrumpáltabb állama Afganisztán. Irak, Szomália, Myanmar és Szudán vannak még ugyanezen a listán. Az afgán kormány hozott különböző intézkedéseket, hogy fellépjen a korrupció ellen, de az eredmények még nem kielégítőek. Fontos még hangsúlyozni, hogy Afganisztánban elköltött pénznek egy nagy része külföldi támogatásból származik ez is jelentős mértékben hozzájárult az életszínvonal növekedéséhez Afganisztánban. E tekintetben is nagyobb átláthatóságra van szükség. A, ezeknek a ö, támogatásoknak az átlátható megfelelő kezelésével tudunk helyesen eljárni. A külföldi ö, támogatásoknak mindössze 5%-a megy át az afgán kormányon keresztül, az összes többit az adományozók maguk osztják ki. Fontos lenne, hogy az afgán kormány kezdé menjen át ez, azt szokták mondani, hogy az afgán kormány nem jól kezeli ezt. De egyelőre a korrupció okoz bizonyos diszfunkciókat Fontos tudni, hogy a terrorizmus, a korrupció, a kábítókereskedelem mind egymással összefüggő dolgok, és nagyon nagy mértékben ezek okozzák a biztonság hiányát, illetve a terrorista cselekményeket. Végezetül szeretnék egy optimista dologról is szólni. Mindezen kihívások ellenére meg kell jegyezni, hogy 2001 óta Afganisztán jelentős előrelépéseket tett különböző területeken, az oktatás, egészségügy, gazdaság és az infrastruktúra. Több és több ezer kilométer utat építettek 2001 óta. 7 millió gyerek jár iskolába, egyharmaduk lány, ami a talibánok idejében elképzelhetetlen lett volna 80% az afgánoknak hozzájut az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz. Stabil a pénze Afganisztánnak, és háromszor magasabb az egyfőre első jövedelem, mint a talibánok idején volt és a legdemokratikusabb a mi államunk, és a, a három hatalmi ág korábban nem volt 2001-ben, jelenleg ezek is már léteznek. A BBC, az ART és rendszeresen 2009. Eh, decemberében eh, felmérést végzett. 70%-a a választadóknak azt mondták, hogy az ország jó irányba halad, és eh, bíznak a jövőben. 71%-uk azt is elmondta, hogy bíznak abban, hogy személyes helyzetük is javulni fog az elkövetkezendő évben. Ez 20%-kal jobb eredmény, mint a 2008-as felmérésé volt. Úgy gondolják az emberek, hogy a gyerekeiknek jobb lesz az életük. A véleményük az, hogy a korrupció az egyik legaggasztóbb elem az afganisztánok pozitívan gondolkodnak a hadseregről és a rendőrségről, és úgy gondolják, hogy ezeknek kell biztosítani az ország biztonságát és stabilitását. Mindössze egy kisebbség foglalt állást, úgyhogy jó lenne egy talipán kormány. A nagy többség úgy gondolja, hogy a talipánok okozzák Afganisztán legnagyobb nehézségeit, és elsősorban ők a konfliktus forrásai. A Tisztelt elnök úr, mindezek a pozitív mutatók azt mutatják, hogy az afgán nép öt év múlva e, ismét bízik, és e, megadja a támogatását a e, baráti országoknak, mint az Egyesült Államok és az európai országok. Fontos ezt kiemelni, mert olyan időszakban van erre sor, amikor a nemzetközi közösség és Afganisztán arra készül, hogy konszolidálják a partnerségüket a következő január 28-i konferencián. A londoni konferencia fontos kérdésekről fog tárgyalni, mint például a biztonság, a megerősítése az afgán biztonsági erőknek, és a felelősség átadása az afgánoknak, illetve az a fegyveres ellenzéknek az integrálása, a megfelelő kormányzás és az regionális együttműködés erősítése, és a koordináció a NATO és az afgánisztáni erők között. Úgy gondoljuk, hogy ez a konferencia egy fontos lépés lesz Afganisztán konszolidálása és újjáépítése szempontjából. Köszönöm, nagykövet úr, ezt az átfogó képet gyakorlati okokból. Most felkérem utolsó hozzászólónkat, hogy mondja el, amit szeretne. Ariane Cantier újságíró, nagyon sok konfliktus térségben járt már, és ismeri az ENSZ, valamint az afgán struktúrákat, de másképpen néz a helyzetre, vagyis nem az intézmények szemszögéből, és amellett igen közel áll az afgán valósághoz. Franciául a közelmúltban kiadott egy könyvet az Afgán Káosz címmel. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak. Elmondhatom, hogy nem jó az afganisztáni helyzet ma a londoni konferencia előtt. Politikailag nem jó, mert a választások nem feleltek meg az alkotmánynak, nincs igazi kormány, pedig két nap múlva lesz a londoni konferencia. A parlamenti választásokat elhalasztották, úgyhogy politikailag nem jó a helyzet. Ami a nemzetközi közösséget illeti, ebből a szempontból sem jó a helyzet, hiszen tudjuk, hogy az ENSZ hogyan nyilatkozott erről, az USA sem értett egyet a választásokkal. Richard Holbrook, amerikai képviselő, valóban komoly konfliktusban áll Karzai elnökkel, és katonailag, biztonsági szempontból sem jó a helyzet. Ez a mi mai konferenciánk témája. Egyébként 2007-ben lázadás volt, egészen Kabul kapuig értek el, és tudjuk, hogy kevesebb, mint két hónap alatt hány ENSZ katonát öltek meg. Tudjuk azt is, hogy Kabulban mennyire rossz helyzet alakult ki. Ami az afgán helyzetet illeti, nincs igazán kivonulási stratégia sokkal többet megtudunk nem a politikai deklarációkból, hanem más forrásokból a helyzetről, ami pedig a rendőrséget illeti. Nagyon nehéz még olyan rendőrségről beszélni Afganisztánban, amely az állampolgárokat szolgálná. Holnap után lesz egy londoni biztonsági konferencia. A kormányzásról is szó lesz, a jó kormányzásról. Szerintem ez elengedhetetlen elem figyelembe véve az amerikai csapatokat és azok erősítését, hiszen az amerikaiak a főszereplők, az európaiak csak 5000 főt küldtek. Az a helyzet, hogy van-e valóban szansz, esély arra, hogy a helyzet javuljon, és Londonban erről lesz szó. Úgy gondolom és remélem, hogy a rendőrség szerepéről ilyen összefüggésben lesz szó. Nem szabad elfelejteni, hogy két évvel ezelőtt az Integrity Watch Afghanistan tanulmányt készített és felmérést, és ebben azt olvashattuk, hogy a katonai rendőrségről nagyon rossz kép alakult ki Afganisztában, a legrosszabb kép, ez a legkorruptabb intézmény Afganisztában, de megelőzi még a bíróság a korrupció terén a rendőrséget. Úgy gondolom, hogy az EU-pol partnerek elmondták, hogy melyek a prioritások, de ma még nagyon meredek hegyet kell megmászni, nagy feladatok várnak ránk, vagyis nem volt kezdeti reform a rendőrségben, és a mostani reform pedig nem kielégítő. Miért nem volt eredendő reform a rendőrség keretében? A megállapodások idején arról volt szó, hogy nemzeti afgán hadseregre van szükség. Mi történt? Néhány egyén, azok, akik a talibok, talibok ellen harcoltak, vagy a szovjetek ellen, voltak olyanok, akik a rendőrségben és a hadseregben bújtak meg, mert nem sikerült máshol elhelyezkedniük. A 2003-as belügyminiszter megpróbált reformokat végrehajtani, de nem sikerült. Kárzai elnökkel összeütközésbe került, és föltehetjük a kérdést. 2004 óta valóban megvolt-e a politikai akarat az afgán kormány részéről arra vonatkozóan, hogy reformot hajtsanak végre a rendőrségben és a katonasságban. Néhány tálib ismét megjelent Kandárban és egyéb területeken, és akkor a lázadás is erősödött. Erre az amerikaiak mit mondtak? Akkor most mit tegyünk? Azért róluk beszélek, mert ők a főszereplők, nem az európaiak. akkor mit mondtak az, amerikai, az amerikaiak, mit is tegyünk? Bajok vannak délen, bajok vannak a rendőrségben, hiszen ők a leggyengébb látszem, akkor a rendőrséget kellene megreformálnunk. 24 millió dollárt fordítottak 2002-ben a rendőrségre, majd fél millió dollárt 2004-ben. Néhány európai foglalkozott már előbb is a rendőrséggel, de a mostani amerikai segítők a rendőrséggel kezdtek foglalkozni a reformmal, de ez nem a lakosságot segítő rendőrség, amit az európaiak akartak, hanem ez egy lázadás ellenes rendőrség. Az EU-pol a civil rendőrségre helyezi a hangsúlyt, de most egy olyan rendőrség jött létre, amely a lázadás elleni harcot szolgálja. Annak idején a, az amerikai tábornok arról beszélt, hogy le kell győzni a lázadást. Mi történt ma? 97 ezer főből áll a afgán rendőrség, de 100 ezer fölé akarják ezt emelni. Ott vannak a nemzetközi erők is, arról beszélnek, hogy a 400 ezeret el fogják érni, de szolgálják-e a civileket, az állampolgárokat? Kevés az idő, a lényeg az, hogy feladatuk a lázadás ellenes harc, Egyébként a cél az, hogy bármely körzetbe legyen rendőrség. De, mint elmondtam, itt két filozófia csap össze egymással, az egyik európai filozófia, javítsanak ki, hogyha nincs igazam. Az egyik az állampolgárokat szolgáló rendőrség, a másik pedig a hadügyminisztérium vagy honvédelmi minisztérium elképzelését szolgálja, vagyis a lázadás ellenes erők ellen kell, hogy fellépjen. Szó volt ma a mennyiségről, de a minőségről is. Sok szó volt a korrupcióról, a rendőrség korrupciójáról. Nem képezték ki a rendőröket arra, hogy a korrupció ellen harcoljanak nem túl pozitív jeleket kaptunk Kárszai elnöktől. Némi gesztussal élt, vagyis, hogy a testvérét elmozdítsa, aki a kandahári tartományi tanácselnöke, de végül ezt nem tette meg, nem mozdította el. Amerikai barátaink nagyon világosan szóltak erről, mégpedig arról is név nélkül, hogy ez a személy a kábítószer csempészetben is részt vesz. Vagy egy másik személy, akit négy évre elítéltek, de azután fellebbezett, az irodájában megjelent ezt követően is, és Karzai elnökkel még sajtókonferenciát is tartott. Karzai elnök elmondta, hogy továbbra is bízik ebben az említett polgármesterben, akit vádolnak, és eh, ez azt jelenti, hogy a korrupció ellenes harc eh, korrupt, ahogy ezt maga Karzai elnök mondta. Van egy másik elem is, amit szerettem volna kiemelni. Szó volt itt a különböző hadtestekről, Az afgán rendőr 2007-ben 70 dollárt kapott, és a Dyncorps egyik képzője, egyébként nem is a legmagasabb szintűek, egyébként ők nosztalgiával gondolnak a háborúkra, és a lényeg az, hogy ő annyit kap, amennyit 80 afgán rendőr. 2007-ben számításokat végeztünk, és a Dimes Corpsnak egy rendőre. Hol is vannak a számadataim? A lényeg az, hogy 500-szor többet kapnak, mint amennyit egy éven keresztül kapnak bizonyos rendőrség állományában dolgozó emberek. Rövid szeretnék lenni, ahogy a nagykövet úr mondta, szerintem van azért itt némi remény. Biztos vagyok benne, és bízom abban, hogy az afgánok nem szeretik a tálibokat. Ez igen fontos. Belekóstoltak már ebbe, emellett közben visszasírnak bizonyos biztonságot, ami a tálibok idején megvolt, de nem tetszik nekik az a szigorúság, amit a tálibok vezetek be, vagyis úgy mérték le, hogy ki mennyire hű muzulmán, hogy milyen hosszú például a szakála. A lényeg az, hogy nem szerették a tálibokat, és nem szeretik. Az ország 60%-at a tálibok ellenőrzik, vagy nem, nem tudom. A lényeg az, hogy az ország többségét nem ellenőrzik a tálibok, és nagy városokat nem tartanak kezükben. A történelmi déli országrészben nagyon erősek, viszont egyetlen város sincs a kezükben, és a forgalmas csomó pontokat sem ellenőrzik. Én utazgattam autóval, a főváros és Kandár között. A lényeg az, hogy nem tudják megakadályozni például az ellátást. Holnap után lesz egy konferencia Londonban, a nemzetközi közösség és az afgánok valamilyen partnerséget kell, hogy kialakítsanak, mást, mint ahogy az eddig volt. Úgy gondolom, hogy nem szabad itt lapozni, mert ez nagy hiba lenne az afgánok és a régió számára is, hanem az utolsó esélyt kellene kihasználni. Talán így fogalmazhatok. Elnök, köszönöm. Gratulálok a fordítóknak, vagy legalábbis az ő munkájukra gondoltam, miközben önt hallgattam, mert annyira gyorsan beszélt és olyan sok fordulatot használt. Most pedig átadom a szót annak úrnak, aki a külügyi bizottság előadója Afganisztán kérdésében. Köszönöm szépen. Elnök úr, két rövid és igen nehéz kérdésem lenne az amerikai közvetítőkhöz akik professzionális diplomaták, úgyhogy nem várom el, hogy teljes kérdés, teljes választ kapjak. Ez egy politikai kontextus, és ebbe illeszkedik a, a nehéz kérdésem. Az első a drogokat illeti Afganisztánban. Ön eh, válaszolt a kollégáim kérdéseire, és nyilván ez a szakértők és a drog ellen harcolók szakterülete, de az Európába érkező heroin több mint 92%-a Afganisztából származik, és Oroszországban is megjelent. Az afgán heroin már 10 éve szennyezi a világ nagy tájait. Úgyhogy igenis sokat számít, ez is lehetne az egyetlen oka annak, hogy az európaiak miért legyenek jelen Afganisztánban. Kilenc évvel ezelőtt, amikor az amerikaiak betették a lábukat Afganisztánban, nem volt nyíltan mák termelés. A tálibok megtiltották a termelést az ENSZ ö, nyomásának engedve és ezzel demonstráltuk, és büszke vagyok erre, hogy a politikai eszközökkel és nagy erőhasználat nélkül ki lehet iktatni a mágtermelést. Kilenc évvel később, most itt vagyunk, 125 ezer ópium termelő létezik, és ez sok, még akkor is, hogyha az elmúlt években egy kis csökkenés figyelhető meg. Tehát a kérdés a következő. Mi történt? Te tudom a választ, pontosan tudom, de szeretném tudni az önök véleményét, hogy leteszteljem, hogy önök mit gondolnak. Második kérdésem. Biztos vagyok benne, hogy reggel olvasták McChrystal tábornok interjúját a Financial Times-ban. Hát nagyon érdekes interjú. Hogyha valamit tudni szeretnének Afganisztánról, az afgán politikáról, akkor a tábornokokra kell hallgatniuk, nem a politikusokra és a turistákra. Mert egyértelmű véleménye van és elképzelése, hogy mi a teendő Afganisztánban a jövőben. Ez éles ellentétben áll azzal, amit mások, most akkor nem említeném az európai politikusokat, de Holbrook úr azt mondta, készüljünk fel arra, hogy tovább maradunk Afganisztánban, mint Vietnámban voltunk. De én úgy gondolom, hogy hál' Istennek, a tábornoknak jó az elképzelése. Ő két dolgot mondott, ami nagyon fontos. Először, azt mondta, hogy épp elég harc volt már eddig. Ez nagyon fontos kijelentés egy katona ember szájából. Ez azt jelenti, hogy katonai szempontból nem látja annak lehetőséget, hogy nagy változások történnek. A második pont. Tárgyalóasztalhoz ülünk, minden politikai félle, és a katonaság addig a lehető legerősebb álláspontot kell, hogy elfoglalja. Ez teljes mértékben érthető az ő szemszögéből. Mivel a parlamentnek meg kell ezt vitatnia, és a jelentésről is döntenie kell, nagyon fontos lenne, hogy tudjuk. Önök mit várnak a londoni konferenciától ebben a két kérdésben? a drogokkal kapcsolatban, figyelembe véve, hogy 9 évben, 9 év alatt senki nem dolgozott ki stratégiát arra, hogy a mártermelést hogyan szüntessék be. Ebbe az irányba haladnak? Tesznek kezdeményezést? Másodszorban mit gondolnak? Crystal tábornok interjújáról. Kovacsev Kovacsev úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagykövet úr, ön azt mondta a jelentésében, hogy az afgán kormány 2009-ben sokat tett annak érdekében, hogy a tálibok támogatottságát csökkentse. Szeretném tudni, mik azok az intézkedések, amikre gondolt. Felsorolná? amelyek ehhez vezettek, hogy az afgán populáció kevésbé támogatja északon és északról dél felé haladva is a tálibokat a nemzetközi erőkkel együttműködve. Másodszorban. Megfontolta-e az afgán kormány, hogy az úgynevezett mérsékelt tálibokkal lehetne párbeszédet folytatni? általános kérdés, mik a mérsékelt tálibok, kik ők? Ezen kívül szeretném tájékoztatni, hogy tegnap a Kandahári reptéren támadás ért három bolgár katonát, akik életveszélyesen megsérültek, négy román katona is megsérült, és Mladenov kolléga is, aki most a kollégánk a parlamentben egyébként bolgár külügyminiszter volt, ott volt a Kandahári reptéren, de hál' Istennek nem sérült meg. Ez azt mutatja, hogy Afganisztánban még mindig nincs biztos hely. Köszönöm. Merci, uh, Madame Gomez. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Először is szeretném elmondani, hogy mennyire uh, Nagyra értékeltem Kanti kisasszonynak a véleményét, mert úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy egy más látószögből is látjuk a dolgot. Valaki olyan, aki nem intézményi vagy jelenleg ottani erők képviselője, viszont jól ismeri az ottani helyzetet. A kérdésem nagykövet úrhoz intézem, illetve az amerikai képviselőkhöz a kormányzásról beszélve és a stratégián túl, hogy hogyan lehet a korrupciót, illetve a kábítószert felszámolni. Két fő problémát látunk az elmúlt években, amikor afgán delegációk jártak itt az Európai Parlamentben. A média törvény, ami nagyon is nem demokratikus, és a családjog, ami ugyancsak Talibán az, talán valamit remélhet, de nem sokkal többet. Tehát vajon napirenden van-e ezeknek az alapvető megváltoztatása? Köszönöm, Van Bell úr. Chair, I would like to, Tisztelt elnök úr, szeretném azt mondja, amikor én a holland parlament tagja voltam, akkor a nagykövet úr nagyon nyitó nyílt párbeszédet folytatott velünk, ezt meg kell mondjam. Most ennek a parlamentnek a tagjaként a következő kérdéseket szeretném feltenni. Parlamenti választások minden országban nagyon fontosak. Az ön parlament, önök parlamenti választásait elhalasztják. Mi a közvélemény? a politikai pártok is mit gondolnak erről a halogatásról, mert ezt lehet politikai manipulációnak is felfogni. Miért jó az, hogy, tehát, hogy jó lenne, hogy erről mondana valamit. Köszönöm szépen, Butikov úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A nagykövet, a, elnök, a nagykövet úrhoz és Kartyi asszonyhoz is szól a kérdésem. Davis úr arról beszélt, nagykövet úr, hogy a londoni konferencia egyik célja az, hogy a lázadók bizonyos erőit újra integrálják a társadalomba. A kormány álláspontja ezzel kapcsolatban mi? Ez, hogy is mondjam, egy merkantilista reintegráció, hogy egyszerűen annyi pénzt adnak ezeknek az embereknek, hogy önökhöz csatlakozzanak, ez egy politikai újraintegráció-e? Ha igen, akkor kit céloznak meg ezzel? Meg Crystal tábornoknak az idézete, amiről szó esett, azt mondja, nem mondja, hogy nem túlzott tálibok. Tehát a tálibok az ellenség, itt az ellenséggel kell tárgyalóasztalhoz ülni. És nem csak azzal a résszel, amely talán nem olyan szörnyűségesnek tűnik. Ön hogy látja ezt? Kárzai elnök az újra integrációnak nagy politikai jelentőséget tulajdonít. Jó lenne, ha ön pontosabb információt tudna adni erről. Kantyi asszony, ön azt mondta, a londoni konferencia valószínűleg az utolsó esély egy fordulópontra Afganisztánban. Holbrook nagykövet úr többször azt a benyomást keltette az emberekben, hogy nem is olyan fontos ez a londoni konferencia, a decemberi West Pointi Obama beszéd volt a fordulópont. Mi lenne az a három legfontosabb eredmény, amelynek meg kellene születni ahhoz, hogy ezt fordulópontnak lehessen nevezni? Köszönöm. Lüzing asszony. Ja, ö... Igen. Most már sokan beszéltek sokszor a kábítószerekről. Én nem diplomata vagyok, ezt ugye tudják, úgyhogy konkrét leszek a kérdésemmel ezen a témakörben. Nagykövet úr, ön azt mondta, hogy a kábítószer termesztés és a korrupció, az ehhez kapcsolódó korrupció oka a nemzetközi kábítószerkereskedelem. Nyilván a kereskedelem nélkül nem létezne ez a probléma. De hát nyilván, hogy ezzel kapcsolatban lehetne vitázni a legalizálásról és a büntetésről, ennek semmi köze a kereskedelemhez, de az ENSZ Drug and Crime tanulmánya szerint a 70 3 százalékát a kábítószer kereskedelmek kormányzati alkalmazottak adják. Ez azt a benyomást kelti az emberekben, hogy a kormány érdekelt abban, hogy ne gátolja a kábítószer termelés. Ez abszurd elképzelés. Ezen kívül ön nagykövet úr azt mondta, hogy a terrorizmus az oka a lázadásoknak, az összeütközéseknek, és a terrorizmus az országon kívülről jön. És mindig a tálibokat emlegetik, ön is nyilvánvalóvá tette, hogy a tálibok hatalma és befolyása bizonyos esetekben lehet csökkent, akkor az erőszakos összeütközéseknek az oka nem inkább a szegénység, és az, az ellenállás, amiről mindig beszéltünk, ön is mondta, hogy a rendőri feladatoknak nagy része a lázadások leverése. De ki, kik ezek az ellenállók? Honnan jönnek ezek? Mindenki Afganisztánon kívülről jön? Ez kicsit furcsának tűnik nekem. Azon kívül ez az ellenállás. Nem a kirekesztett déli és keleti pastú közösségekből érkezik. Néhány számot hagy említsek. NATO és lázadók között 2009-ben 16 ezer összeütközés történt. Előtte való évben ez csak 1755 volt ez akkor nem azt mondja, hogy külföldről valamiféle terroristák érkeznek, ez abszurd. Anthony Cortman, aki egy amerikai katonai szakértő, 2009-ben az ellenállók 43 provinciából 33 ma jelen volt. Hát akkor ez nagyon abszurd azt mondani, hogy ez ennek az oka külföldön keresendő lenne. Erre semmi utalójel nincs. 2009-ig és 2010-ig, hogy javulhatna-e a biztonsági helyzet. Ezen kívül azért szeretnék arra is rámutatni, hogy pozitív fejlemények is történtek az afgán társadalomban. Egy számadatot hagyd mondjak az afgán emberek 61%-a alultáplált. Ezt nem lehet pozitívumnak nevezni. Akkor honnan veszik azt, hogy a beavatkozások pozitív eredményt hoztak? Ezt uh, petite dizaine de minut, monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. Nagykövet úrnak megadom a szót szűk 10 percre. Köszönöm, elnök úr. Először a tálibokkal kapcsolatosan mondanék valamit. Soha nem voltak népszerűek a tálibok Afganisztában. Az erőszakot és a fegyvereket képviselték, úgy jöttek Afganisztánba, és végül is Afganisztán néhány fegyveres kezébe került, és nem véletlen, hogy megdöntötték a tálib kormányt, csak 5-6 százalék a lakosságnak támogatta azt a kormányt. A másik pedig a mérsékelt tálibok kérdése. Mint mondtam, voltak pozitív elemek, mert meg háromszorozódott 2001 után az egyfőre eső jövedelem a lakosság körében. A tálibok idején 180 dollárról volt szó, most 400 dollár az egyfőre eső jövedelem, de ez azt jelenti, hogy nagyon szegény az ország, és az, hogy vannak, akik a tálibok mellé állnak, annak az oka a szegénység. Mert a tálibok sokkal gazdagabbak, mint az afgán kormány, és négyszer-ötször többet fizetnek a katonáknak, mint a kormány. A szegénység kényszerít néhány embert arra, hogy a tálibok bázisain vállaljanak munkát. Hogyan lehet ezeket az embereket befogadni, reintegrálni, fejlődési fejlesztési projekteket kell kialakítani délen és keleten, azért, hogy munkát találjanak ezek a szegény emberek, és ne a táliboknál keressék a munkát, és ne vállaljanak például öngyilkos merényletet, ne öljenek meg ártatlan embereket. A kormányzás kérdése, jó kormányzás egyetértek, hogy Afganisztánban ez nincs meg, vagy nem jó de ha megnézzük a mai Afganisztánt, összehasonlítjuk Európával vagy Amerikával, a helyzet valóban igen siralmas. De ha megnézzük történelmi távlatból, 2001-ben nem volt afgán kormány, nem volt igazságügyi hatalom. Nem volt afgán nemzeti hadsereg vagy nemzeti rendőrség. Azóta Afganisztán fejlődött, még a kormányzás területén is. Most megvan ez a három hatalom, hatalmi ág, és egyébként megvan a törvényhozói hatalom is, hiszen a miniszterek kétharmadát elutasították. Nagyon jó, hogy a parlament nem a kormányt szolgálja. 14 minisztert, a 14 legfontosabb minisztert a parlament fogadta el, a honvédelmi minisztert, a külügyminisztert, a belügyminisztert, oktatási, pénzügyminisztert, azt nem mondhatjuk, hogy nincs kormányzás Afganisztánban, ez túlzás lenne. Vannak azért még betöltetlen helyek. A parlament tárgyal a kormányjal, és elmondja, hogy ez vagy az a személy nem megfelelő, ezt értékelni kell. Ami a családjogi törvényt illeti, szerintem önök a síta törvényel kapcsolatosan kérdeztek. A síta törvényt a parlament elfogadta, és ha jól tudom, az elnök is elfogadta, de végül kiadta az utasítást a törvény felülvizsgálatára. Ez meg is történt. Az emberi jogi szervezetek többsége, beleértve az afgán emberi jogi bizottságot, amely igen kritikus a kormányjal és a parlamenttel szemben, kijelentette, hogy most megfelelő a törvény. Körülbelül 20%-ban síták lakják Afganisztán. A lakosság ezen részét mindig uralta a szunita többség. Az afgán alkotmány az afgán történelemben először bizonyos jogokat adott a sítáknak, főként családjogi szempontból. Ez benne van az alkotmányban, mégpedig az, hogy a sítáknak bizonyos jogaik vannak, a családjog és az egyéni jog, személyes jog terén a törvényt felülvizsgálták, és most jobb. Itt a hagyományokról is szólni kell. Háromszor volt demokrácia Afganisztánban. 1919-ben, miután Afganisztán függetlené vált, akkor a király fennhatósága alatt demokrácia alakult ki, de túl gyorsan lépett, és a hagyományhoz ragaszkodók ellenálltak végül a királynak, el kellett hagynia a, az országot. Második tapasztalat, 1963, akkor Ázsiának talán legjobb alkotmányával rendelkeztünk. Ez volt a demokrácia tíz éve Afganisztában. Sajnos tíz év után változott a helyzet, pedig előtte volt szólásszabadság, de utána külföldi beavatkozás történt, és minden megtorpant. Majd pedig 1978-ban 1978-tól 2001-ig háború volt Afganisztánban. A népet bizonyos csoportok, fegyveres csoportok ellenőrizték. 2001-ben először kezdett eh, reményeket táplálni az afgán lakosság a jövőt illetően. Viszont sokkal többet reméltek, mint amennyi megvalósult. Éppen ezért a lakosság nagy része csalódott. Négy év alatt az összes felmérés azt bizonyította, hogy a lakosság nem támogatta a folyamatokat. Viszont most van a némi változás, az afgán lakosság most már sokkal optimistább az ország jövőjét illetően, és jobban bízik abban, hogy a demokratizálódási, újjáépítési folyamat folytatódik. De önöknek igazuk van, Afganisztán első számú problémája a szegénység. Ha a tálibok kihasználják a szegénységet, akkor közben a mások is ezt felhasználják. A szegénység igen súlyos probléma Afganisztánban. A törvényhozói választások kérdése. Hogyha Afganisztán májusban, májusig kíván ja, lebonyolítani a választásokat. Ezt mindenki kritizálta, mert azt mondták, hogy az otthoni körülmények között ez lehetetlen, de közben az általános választó jog érvényben van, de egyes területeken nincs biztonság, és nem lehet választani, szavazni. Éppen ezért a parlament és a kormány megállapította, hogy az átláthatóság és az egyetemes választójog veszélybe került, négy hónappal elhalasztották, és ez nem túl hosszú idő, de reménykedni kell abban, hogy megfelelő körülmények között zajlik le majd a választás. Elnök, köszönöm. Arián, önhöz is kérdéseket intéztek. Gyorsan leszek. Gyors leszek, mert nagyon sok kérdést kaptam. Londoni konferencia. Meg kell érteni ma, hogy súlyos helyzetbe vagyunk. Nem szabad ezt titkolni politikailag, a fejlődés szempontjából, katonai szempontból. Nyolc éve már romlik a helyzet, ez az én személyes véleményem. De ha nem sikerül létrehozni partnerséget, olyan partnerséget, amit valóban akarnak a felek, és ami komoly, a nemzetközi közösséggel és a katonai erőkkel, ha nem sikerül partnerséget létrehozni, és hogyha a katonai erőket nem segítik a, a fejlemények, vagyis a jó kormányzás és a biztonság, akkor baj lesz. Láttuk az elmúlt hónapokban, hogy bizony itt minden egy hajsz szálon függ. Most emlékeztettek a középkorra annak idején a parasztok kaszával a kezükbe lázadtak a faluban az uraság ellen. És arra kell gondolni, hogy Afganisztában is nagyon sok az elégedetlen ember, és nagyon sok az igazságtalanság, még több az igazságtalanság, mint amennyi a szegénység. Ami a, na- a kábítószereket illetően. 2008-2009-et illetően nem tudok arra válaszolni, hogy a máttermelés miért nőtt meg ilyen arányban, de Obamának és Holbrook nagykövet először ezt a kérdést vizsgálták meg. Holbrook nagykövet úr mondta, hogy a narkotikai stratégia nem működik Afganisztánban. De beszélhetek a változásokról, mert egyértelmű, hogy vannak. Néhány pont, amivel foglalkozik az USA és a nemzetközi partnereink, hogy mi az oka, hogyan lehet ö, megszakítani a kereskedelmi és pénzügyi útvonalakat. A Drug Enforcement Agency, amely csak az egyik a sok USA beli ügynökség közül. Januárban, 2009-ben kinevezett egy állandó segítőt Obama elnök mellé. Ez gondolom jól mutatja, hogy milyen fontosnak tartják a problémát. Megnövegetett mezőgazdasági támogatás a termelők részére. Ezen kívül regionális együttműködés. Ez egy sokkal szélesebb probléma, mint afgán probléma. Lehet, hogy nem válaszol konkrétan a kérdésére, de elismerjük, hogy a korábbi stratégia nem működött, és hogy meg kell vizsgálnunk, hogy a jelenlegi kábítószer stratégia mi legyen, és új megoldásokat kell találnunk. Ami az újraintegrációt illeti, el kell ismernem, hogy nem is nem láttam a Financial Times-nak a cikkét, úgyhogy nem tudom ezt kommentálni, de a London konferenciát illetően. Elnézést, van itt, van itt a Financial Times-ból egy, tehát az újraintegrációs folyamatnak afgán vezetett folyamatnak kell lennie, és be kell vonni az afgán intézményeket, én személy szerint erről nem tudok többet mondani, de remélhetőleg a londoni konferencia után többet tudunk mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt nagykövet úr, hogyha még hozzá, még egy zárszót kíván mondani, akkor öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a vitában. Számomra ez egy nagy alkalom. Én úgy gondolom, hogy ez is segíteni fogja Afganisztánt és a különtérő ellentmondásos gondolatok segítenek abban, hogy jobban megismerik ezt az országot, hogy milyen is a valójában a helyzet. Afganisztánban igenis javult a helyzet, 8 év alatt nagyon sok minden történt, és remélem, hogy az afgán nép az elkövetkezendő években a nemzetközi segítséggel stabilizálni fogja tudni az országot. Szerintem ez lehetséges, és optimistának kell lenni. Úgy gondolom, hogy ezzel a globális megközelítéssel számíthatunk arra, hogy a katonai erőfeszítésekkel együtt Afganisztán ki tud majd lábalni ebből a válságból, ami most már immár 33 éve tart. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, nagykövet úr. Köszönöm valamennyi résztvevőnek a jelenlétét. Természetesen még órákig vitatkozhatnánk itt. A cél az az, hogy majd a londoni konferencia után megint megvizsgáljuk a helyzetet, és egy kicsit a konferencia eredményei alapján megnézzük azt, hogy az akciót terve az Európai Uniónak hogyan valósul meg. Természetesen lesznek szélesebb körű vitáink is az AFET keretein belül, de Szerintem nagyon fontos, hogy a fejleményeket, a biztonsági kérdésekkel külön foglalkozzunk. Köszönöm a részvételüket, köszönöm a titkárságnak és a tolmácsoknak is, hogy vállalták, hogy egy kicsit tovább maradnak. Én vagyok a felelős, mert nem elég szigorúan vezettem a vitát. Legközelebb biztos, hogy jobban be fogom tartani a, tartatni a hozzászólási időket, de fontos, hogy minél többen tudjanak hozzászólni. Köszönöm szépen, és szerdán találkozunk Madame albright -tal.